Buongiorno Jó reggelt kívánok mindenkinek! El kell kezdenünk az ülést. El kell kezdenünk az ülésünket, már csak azért is, mert 10 órakor kezdődik a szavazás. Pardon, le. Eh, abbiamo Ma reggel itt van velünk vendégként Rimantas Sinkievicius miniszter úr, aki a közlekedés és hírközlési miniszter Litvániából, és ő most a tanács képviseletében van itt. A miniszter úr körülbelül 40 percig itt lesz. Üdvözlöm a miniszter urat. Remélem, hogy az elkövetkezendő hat hónap nagyon is operatív lesz. Mi az ITRE delegációjával jövő hétfőn Litvániában megyünk, találkozunk önökkel. Üdvözlöm Önt még egyszer, miniszter úr, 10 percre adom meg most Önnek a szót. Dėkoju Jums, gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu padėkoti už. Tisztelt képviselők, köszönjük, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek a litván elnökség prioritásait a távközlési területen. Először is szeretnék köszönetet mondani az ír elnökségnek, különösen pedig Webit eh, úrnak, kollégámnak és csapatának, aki az önök támogatásával és ösztönzésével eh, komoly előrelépéseket tett egész Európa számára lényeges kérdésekben. Mindjárt tudjuk, hogy Litvánia az első a balti államok közül, amely az Európai Tanács soros elnökségi tisztjét betölti. Kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt, 2004-ben országunk történelmében fordulópont következett be, amikor Litvánia teljes jogú tagjává vált az európai családnak. Szeretném kiemelni, hogy Litvánia megpróbál stabil és folyamatos jogalkotási folyamatot fenntartani, és az összes érintett felet megpróbálja bevonni ebbe a folyamatba. Elismerjük, hogy a parlamentnek, az Európai Parlamentnek fő szerepe van a döntéshozatali folyamatokban a Lisszaboni szerződés után, és elnökségünk során konstruktív, hatékony és kölcsönösen előnyös együttműködést fogunk keresni, különösen az ITRE szakbizottsággal. Erőfeszítéseink célja az lesz, hogy megpróbáljuk visszaállítani az európai gazdaságba a bizalmat, hogy támogassuk a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a közös piacot, a pénzügyi stabilitást, és meg akarjuk erősíteni az Európai Uniót, mint a nyíltság és a biztonság globális példáját. Elnökségünk során erőfeszítéseket teszünk majd arra, hogy hiteles, növekvő és nyitott Európát fejlesszünk. Mint tudják, az ír, litván és görög elnökségi trió lesz az utolsó, amely a mostani bizottsággal és a mostani parlamenttel működik együtt. Tehát kevés időnk van és ez azt is jelenti, hogy a bizottsági javaslatok közül többel nekünk kell foglalkoznunk, és ezekről nekünk kell döntenünk. Amíg a trió partnerekkel együttműködünk, és így a folyamatosságot biztosítjuk, egyértelmű, hogy mik a prioritásaink, és hogy a legmagasabb hatékonysági szintet akarjuk elérni. A távközlési területen a hiteles, növekvő és nyílt Európa azt jelenti, hogy egy dinamikus, egységes európai digitális piacot kell létrehoznunk. Hadd mutassam be önöknek, hogy a következő lépéseket hogyan tervezzük. Először is Célunk az, hogy már korán megállapodjunk a tanács és az Európai Parlament között a transeurópai távközlési hálózati iránymutatásokról. A Tentele iránymutatások frissített verzióját május végén mutatták be, ma pedig az önök szakbizottsága fog erről szavazni. Nagyon örülök annak, hogy ugyanazon állásponton vagyunk ezzel javaslattal kapcsolatban, és éppen ezért azt remélem, hogy a mai szavazás után az önök előadójával, Toszenovszki úrral együtt tudunk majd működni, hogy első olvasatban meg tudjunk állapodni. A célunk az, hogy biztonságos, megbízható és könnyen megközelíthető internetes műveleteket tudjunk létrehozni, amely az elektronikus szolgáltatási piacot ösztönzi. Éppen ezért egyértelművé tettem a júniusi közlekedési, távközlési és energiaügyi tanácson a minisztereknek, hogy az elektronikus azonosítási és biztonsági szolgáltatások területe és az ezzel kapcsolatos rendelet számunkra prioritás és egyértelmű az is, hogy még nagyon sokat kell tennünk azért, hogy a javaslattal kapcsolatos komoly kérdéseket meg tudjuk oldani, különösen ami a megbízhatóság és a kölcsönös kölcsönös átjárhatóság szempontjából megerősítsük a szöveget, és azt is reméltem, hogy az önök előadója Ulfskog kolléga hatékony lesz, és ezért konstruktív és pozitív párbeszédet tudunk ezen fontos kérdésben kialakítani. Azt szeretnénk, hogy a tanács előrelépjen addigra, amíg az önök szakbizottságának szeptemberben erről a javaslatról szavaznia kell. Utána pedig úgy tervezzük, hogy még az elnökségünk során elkezdjük a parlamenttel a tárgyalásokat, azért, hogy első olvasatban meg tudjunk állapodni. Az elektronikus tér megsértése egy egyre növekvő fenyegetés, amely túlmegy a távközlési ágazaton. Ezen kockázatnak a csökkentését Európai Uniós szinten kell kezelnünk, hogyha szeretnénk biztosítani a digitális gazdaságot, és a stabil és megbízható hálózatokat, és a különösen fontos infrastruktúrális eszközöket. Éppen ezért megpróbálunk előrelépni a hálózati és információs biztonsági irányelvvel kapcsolatos javaslatok területén azonosítanunk kell a fő kockázatokat, kihívásokat, lehetőségeket és problémákat, amelyek az internetes biztonsághoz kapcsolódnak. Ezen kívül megpróbálunk a tanácsnál előrelépni a rendelet javaslata kapcsolatban, melynek témája a szélessávú kommunikációs hálózatok költségének a csökkentése fontos növeke, növelni a hatékonyságát az elektronikus kommunikációs infrastruktúráknak, csökkenteni ezen hálózatok és kommunikáció költségét, és növelni a belső piac működő képességét. Azért, hogy biztosíthassuk a valóban egyetemleges hozzáférést az internetes szolgáltatásokhoz, az online internetes elektronikus tartalmat is mindenki számára, a fogyatékkal élők számára is hozzáférővé kell tennünk, és nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű honlapokat hozzáférhető tegyük mindenki számára az állami testületek részéről is. Azért, hogy az Európa 2020-as célkitűzéseket el tudjuk érni, az Európai Globális Műholdas Navigációs Rendszer ügynökséggel kapcsolatos rendelést, rendeletet is felül kell vizsgálni, ez az egyik legfontosabb feladat, és a litván elnökség megpróbál ezzel kapcsolatban előrelépni a tanácsnál. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy önökkel is, elnökasszony, együttműködjünk, hiszen ön ezen kérdésben az előadó, és nagyon várjuk az ezzel kapcsolatos együttműködést. Ezen kívül várjuk a bizottság javaslatát az egységes távközlési piacsal kapcsolatban. Reméljük, hogy amíg sikerül a javaslat célkitűzéseit azonosítani és felőkerekedni a fő akadályokon a stabil közös digitális piac kialakításában, a bizottság figyelembe veszi majd a júniusi távközlési tanácson felvetett kérdéseket is. És azt várjuk, hogy a miniszterek közötti vita fontos hozzájárulást alakít majd ki az európai tanácsi, októberi európai tanácsi beszélgetésekhez. Ez jó lehetőség lesz arra, hogy a digitális menetrend jelentőségét kiemelhessük az európai szolgáltatási piacon, a KKV-k számára és az Európai Uniós innovációs politika szempontjából is. Az Európai Bizottsággal együttműködvén a litván elnökség fogja megszervezni az ICT 2013-as konferenciát Vilniusban novemberben. Ezen jelentős konferencia kiemeli majd az európai szakpolitika jelentőségét az információ és kommunikációs technológiákban. Azt reméljük, hogy az önök érdekében, azt reméljük, hogy önök és más érintettek is részt vesznek majd ezen a konferencián. Végül pedig hadd mondjam el, hogy remélem, hogy konstruktív és barátságos párbeszédet tudunk folytatni önökkel, és így előre tudunk lépni ezen nagyon ö, sűrű programban, hiszen közös célunk az állandóan növekvő hiteles Európa, és együtt szeretnénk önökkel működni ezen célkitűzés elérése véget. Köszönöm a figyelmüket. Szívesen válaszolok a kérdéseikre. Grát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, először Pilar del Castillo-nak, aki az Európai Néppárt részéről a koordinátor. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, üdvözlöm Önt ülésünkön. Azt hiszem, hogy nagyon szoros együttműködésben dolgozhatunk. Én is azt kívánom Önnek, hogy érezze magát itthon közöttünk, amikor mi együttműködünk. Még egyszer üdvözlöm Önt. Ön elemezte nagyon teljes körűen azokat a dossziékat, amelyekkel foglalkozni kell, amelyeket tovább kell vinni, amelyek fontosak számunkra, ugye a kutatás, az ipar, a távközlés, az informatikai technológia, és így tovább. Tehát számos olyan dossziénk van, amely számunkra fontos, és ezekről ön is beszélt az elnökség nevében. Ahogy tudja ön is, a jogalkotási ciklusunk vége felé járunk, és ahogy ön is elmondta, Krusz elnök, alelnök asszonytól pontos információkat várunk mindazzal kapcsolatosan, amit csak félhivatalosan mondtak el. Várjuk a rendeletet, számunkra ez egy nagyon fontos folyamat. Aztán ott van az elektronikus azonosítás kérdése, a bizalmi jellegű szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatókról van szó. Ez is egy olyan kérdés, amelyet meg kell oldani, ön is említette ezt mert a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, aztán a ö, távközléssel kapcsolatosan a szatellit kommunikáció, a biztonsággal, a hálózati biztonsággal kapcsolatos kérdések, a kiberbiztonság, tehát ezek mind olyan dossziék, amelyeket a nemzetközi közvélemény is nagyon fontosnak tart, tehát nem csak a mi szakbizottságunk szempontjából fontos, hanem a közvélemény szempontjából is. Az idő sürget bennünket, aztán ott van az informatikai felhő kérdése, ez nem egy jogalkotási dosszié, de egy fontos dosszié, mert ezek olyan kérdések, amelyek utat mutatnak a jövőre vonatkozólag számunkra. Még akkor is, hogyha nem jogalkotási kérdések fontosak. Ahogy ön is elmondta, fontos, és foglalkoznak az elektronikus azonosítás kérdésével, én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan rövidesen megegyezésre kerül sor. A mi szakbizottságunkon belül konvergálnak a vélemények, van néhány eltérés az álláspontok szintjén, de azért nagy mm, részben megegyezünk a bizottságon belül. Koherens állásfogalást szeretnénk elérni a lehető legrövidebb időn belül, és ez első olvasatban megoldja a problémát majd. Aztán a kiberbiztonságot illetően ez egy bonyolultabb téma, mert úgy gondolom, hogy a megállapodással kapcsolatos perspektívák még nagyon távoliak, de decemberben vagy januárban, majd a plenáris ülésen foglalkozhatunk a témával. Ahogy ön is tudja, két szakbizottságot érint e, ez a téma, az IMKO-t és az ITRÉT, tehát e, tovább kell vinnünk a dosszié elemzését. Természetesen ön öntől kérem a támogatását ma is és a jövőben is, még akkor is, hogyha már nem az elnökség tagjaként fog dolgozni. Mindenképpen kérem az ön támogatását. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem, mert részben már válaszolt is, vagyis a beszámolójában voltak azzal kapcsolatosan elemek, nevezetesen Krusz asszonynal kapcsolatosan. Ő ma délután lesz itt az ülésünkön mindenképpen ragaszkodni kell ahhoz a tényhez, hogy a rendelet a lehető leggyorsabban kidolgozásra kerüljön. Reméljük, hogy még a litván soros elnökség ideje alatt ezt meg lehet valósítani. Én is részt veszek a delegációban Vilniusban, részt veszünk azon a konferencián, amelyet ott szerveznek meg, a mi bizottságunk látogatásával. Ahogy ön is elmondta, ön is mindenképpen felszeretné gyorsítani a munkákat, végül pedig a másik kérdésem. E, öntől egy kötelezettségvállalást várok nevezetesen az európai digitális piaccal kapcsolatosan, a digitális agendával kapcsolatban, ugye itt olyan témákról van szó, amelyek szorosan eh, kapcsolódnak egymáshoz. Ön is tudja az, hogy a mi szakbizottságunkban most szavazni fogunk, és egy olyan állásfoglalást fogunk elfogadni, vagy arról szavazunk, amely a digitális agenda jövőjével kapcsolatos. Ugye a már a cím is nagyon kifejező, itt az európai digitális agendáról van szó, kettős pont, növekedés, és angolul it's time to over the gear. Tehát ami a parlament útját és orientációját illeti, mindenképpen fontos, hogy hallassuk hangunkat, az össze lesz a szavazás a plenáris ülésen. Számos olyan ellen van, amelyek prioritást élveznek, például a roaming témában, a barangolás témában. Aztán vannak más területek is, amelyeken sürgős beavatkozásra van szükség. Mindenképpen fel kell gyorsítani a munkák ritmusát. Aztán ott a növekedés, a foglalkoztatás és más ágazatok is, amelyek terén nagyon-nagyon fontos felgyorsítani a munkát, a digitalizációval foglalkozik a közférában. Természetesen itt azt látjuk, hogy nagyon dinamikus lehetőségek, potenciál eh, létezik, rendkívüli lehetőségek vannak. Kérjük azt, hogy vegye figyelembe a az októberi tanácsülésen a parlament álláspontját is. Ami a többi kérdést illeti, még egyszer üdvözlöm Önt, és remélem, hogy otthon érzi magát közöttünk. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. E, Pilár, most pedig Tosanovszki kollega kap szót. Köszönöm. Köszönöm. velmi rád, že právě Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, üdvözlöm Önt a bizottságunkban. Nagyon örülök, annak, hogy itt van, annál is inkább, mert ma fogunk megszavazni egy olyan jelentést, amely az internettel, a digitalizációval foglalkozik. Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy itt üdvözölhetjük Önt most. Meg vagyok győződve arról, csak úgy, mint Ön, hogy az internet a nagyon fontos eszköz, mert lehetővé teszi a hatalmas potenciál hatalmas lehetőségeket, tesz lehetővé a szociális téren, a gazdasági téren, és az európai kapacitások szintjén lehetővé teszi a versenyt, éppen ezért végtelenül fontos az a jelentés, amelyet ma a szakbizottságunk meg fog szavazni, kapcsolatban van ezekkel a kérdésekkel, sőt, egy nagy csomagnak integráns részét képzi. A mm, költségvetési szempontból 9 milliárd euróval 9 milliárd eurót 1 millióra csak. Éppen ezért újra kellett teljes mértékben a projektet tervezni, egyre nagyobb a nyomás, éppen ezért a digitális agenda inkább a szolgáltatós szolgáltatások felé fordul most már. Beszéltem az ön munkatársaival a munkamódszerekkel kapcsolatosan e témában, nagyon örülünk annak a ténynek, hogy az önök elnöksége során véglegesíteni szeretnék majd ezeket a munkákat, ugyanis most már több mint két éve foglalkozunk a témával, és csak úgy, mint ön, mi is azt szeretnénk, hogyha e, lezárhatjuk ezt a témát. Novemberben, vagy inkább októberben, hogyha a bizottság elfogadja az összes dokumentumot, akkor már le is zárhatjuk ezt az agendát. Lenne egy kérdésem, miniszter úr, annak ellenére, hogy ez egy kényes kérdés, tudjuk azt, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegeket csökkentették, kevesebb a pénz jelenleg, mint régebben, azonban oda kell arra is figyelni, hogy támogassuk a, ezeket a mm, technológiákat, és ha figyelembe vesszük a gazdaságot, a korlátozott pénzösszegeket, természetesen mindezt megvalósítani nagyon nehéz, de azért előre kell haladni, haladást kell elérni. Hogyan gondolja önt, mm, lehetőség nyílik az ősszel arra, hogy a pénzügyi eszközöket esetleg növeljék ezen célokra. Vannak önöknek is ambícióik, hogyan látják, hogyan lehet fejleszteni a technológiát gyorsabb módon. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és türelmetlenül várom az őszi hónapokat és az együttműködést önnel és az ön munkatársaival. Most két év után már meg vagyok arról is győződve, hogy lezárhatjuk, véglegesíthetjük ezt a felad, ezeket a feladatokat, ezt a munkát. Köszönöm, köszönöm szépen. Valicsitis kollega kapszót. Mindenki, Elnök asszony, megragadnám az alkalmat én is arra, hogy üdvözöljem miniszter urat, Szinkjevicsius urat. Már sok éve ismerem őt, és biztos vagyok benne, hogy kompetens, tapasztalt kolléga, aki több szakterületen is járatos, és biztos vagyok benne, hogy az elnökség a, ezen a konkrét területen sikeres lesz. A digitális napirend a mi szakbizottságunk szakterületének csak egy kis részét teszi ki, és felelősség területünknek is csak egy kis része. Kollégám Pilar de Castillo jól leírta azokat a problémákat, azokat a kérdéseket, amelyek a digitális napirenddel kapcsolatosak. Úgyhogy ezeket nem fogom megismételni, de azt elmondanám, hogy Litvánia meg, meg fogja próbálni megerősíteni az elektronikus szolgáltatások piacát, és igyekszik majd továbbfejleszteni azt. Nagyon sok függ majd az elektronikus aláírástól ez a kérdés nagyon sok országban még nem megoldott, ezért megkérdezném miniszter urat, milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy ezen a területen is történjen előrelépés. Végül pedig sok sikert kívánok önnek és munkatársainak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Pródi kollega kap szót. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött a szakbizottságunkba. Nagyon fontos az ön jelenléte, már hát csak azért is, mert mind a közlekedés, mind pedig a távközlés, hírközlés nagyon fontos számunkra. Szeretném a biztonság kérdését kiemelni, a távközlés biztonságát már csak azért is, mert nagyon fontos számunkra, és a kiberbiztonság elsősorban, itt veszélyeztetve érezzük magunkat. Azt is látjuk, hogy technikailag nagyon bonyolult dolgokat lehet ma már megvalósítani, és az európai politikában fontos lenne számos dolgot megoldani. Először is alá kell húzni azt, hogy A különböző számítógépeinkben, amelyeket használunk, kulcsszavakat kellene beépíteni, és a tartalmakat közvetíteni kellene olyan hálózatok felé, ugye, amelyeket sok esetben kémkedésre használnak fel. Úgyhogy itt folyamatos ellenőrzésre lenne szükség, már, mi, már statisztikai szempontból is, a jó biztonság garantálása érdekében. Van nagyon sok más olyan ellen, amely fenyegetheti a távközlést, távközés rendszerét. Utalnék a szatellit hálózatokra, amelyeket a távközlésben használnak, és amelyek nagy kockázatot jelentenek. Sok esetben például a összeütközések terén is nagy a kockázat, aztán a nap tevékenység, szoláris tevékenység szintjén is felmerülhetnek ugye problémák, kockázatok. Jó lenne, hogyha mindezt bevennék a kutatásba, miniszter úr, figyelembe véve azt, hogy itt valóban európai infrastruktúrákról van szó, és ezeket európai szinten kell kezelni, a kutatásokat végezni. Ehhez természetesen európai finanszírozásra is szükség van. Biztos, hogy kifizetődne ez a beruházás, e, ezek az infrastruktúrák biztos, hogy megtérülnének, úgyhogy ezekbe az európai infrastruktúrákba kell beruházni. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen Pródi kollégának. Nincs más felszólalási kérelem, úgyhogy most visszaadom a szót a miniszter úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömömre szolgált, hallani azt, hogy milyen szakértő módon szólnak hozzá a szakbizottság tagjai a telekommunikáció témájához. Pilar de Castillo asszonyt megemlíteném például, aki nagyon ö, alaposan mutatta be a szakbizottság által kezelt ö, témákat. Ez azt mutatja, asszonyom, hogy önnek nagy tapasztalata van a témákon belül. Ö, rámutatott ön is arra, hogy Litvánia lesz az az utolsó soros elnökség, aki a parlamenti időszak utolsó részében ellátja majd az elnökséget, tehát vége felé közeledik a mandátumuk. A, beszélt a bizalomról, a biztonságról, az elektronikus aláírásról, a kiberbiztonságról. Ezek kétségkívül olyan kérdések, amelyeket mi is napirendünkre tűzünk, és önökkel, valamint a tagállamok képviselőivel meg fogunk vitatni. Tosanovski úr egy nagyon érdekes, nagyon fontos kérdést említett meg. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Tanács a távközlési költségvetést 9,2 milliárd euróról csökkentette 1 milliárd euróval. Ennek ellenére a távközlési iránymutatások és a távközlési szektor nagyon fontos szerepet játszik a foglalkoztatásban, a munkahelyteremtésben, és a digitális napirendnek is központi eleme. Hogyha biztosítani akarjuk az iránymutatások megvalósítását, az sok együttműködést igényel. Reméljük, hogy októberben végleges döntésre tudunk jutni ebben a kérdésben. Bácsitis úr is nagyon fontos kérdést említett meg, mégpedig a belső piac fejlődésével kapcsolatban, a biztonsági szolgáltatásokkal és az elektronikus aláírással kapcsolatban. Mindezek szintén elnökségünk programját képezik. Ez a javaslat nagyon komplex, de a litván elnökség prioritásként kezeli. Az ír elnökség által megkezdett munkát fogjuk folytatni, ki fogjuk igazítani egymáshoz, fogjuk igazítani a tagállamok álláspontjait, és igyekszünk majd kialakítani egy közös tanácsi álláspontot. Konstruktívan fogunk együttműködni az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy előrelépést érjünk el, mégpedig minél előbb ezen a téren is. És üdvözöljük azt a csomagot, amelyekről, amelyről az önök szakbizottsága már szeptemberben szavazni fog. Köszönöm szépen, hogy ilyen szívesen, kedvesen fogadtak, és hogy ilyen kedves szavakkal szóltak rólam. Köszönöm kollégámnak a szívélyes fogadtatást. Pródi úr a kiberbiztonságról szólt ami szintén nagyon fontos kérdés. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fenyegetéseket minél alacsonyabb szintre csökkentsük az elektronikus téren, annak érdekében, hogy az elektronikus kommunikáció és kommunikációs egységek minél megbízhatóbbak legyenek. Szeretnénk előrélépést elérni a távközlési hálózatokról szóló iránymutatás kidolgozásában, és reméljük, hogy sikerülni is fog. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon szépen köszönöm önnek. Nincs más felszólalási kérelem. Köszönjük szépen ezt az első találkozást, amely lehetővé tette számunkra, hogy megismerkedjünk önnel, hogy meghallgassuk, hogy mi mely munkákkal akarnak foglalkozni ebben az elkövetkezendő hat hónapban, és reméljük, hogy rövidesen ismét eljön hozzánk, és együttműködünk a különböző témákat illetően. Köszönöm, miniszter úr, jó munkát kívánok önnek! Köszönöm. Bene, ora... Eh, Most körülbelül 20 percünk van még, mert 10 órakor pontosan kezdjük a szavazást. Sajnos nem hozhatjuk előre a szavazást. Köszönöm. Arra Bene, buongiorno. Proviamo. Jó napot kívánok! Ellenőrizzük le a szavazókártyánkat, hogy működik-e rendben. Kérem szépen mindenkitől. Megnyitom a szavazást. Abbiamo votato tutti, votazione. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egy pillanat, egy pillanatot kérek. Rendben van. Lezártam a szavazást. A néppártól ketten többen szavaztak. Két szavazat több. De resto tutto bene. A többi rendben van. Most akkor áttérünk a szavazásra. Az első jelentés a Merkis, Merkies jelentés. 14-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan, kérem. Lezártam a szavazást. Megint csak a néppártól ketten többen szavaztak. Ancora una. Még egy így most már tökéletes, rendben van. 26 mellette, 23 ellene, elfogadtuk. Turmes módosító mellett, ellen, ellenőrizzük le elektronikusan. A 16-os módosítóról, a Turmes módosítóról szavazunk. Lezártam a szavazást. 22 mellette, 27-en ellene. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 22-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 28-as módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromissz, a, nem, akkor a 28-ast ellenőrizzük le elektronikusan. A hol módosítóról van szó, lezártam a szavazást. Megint csak egy valaki több benszet szavaztak a néppártól. Tehát egy néppárti képviselőnek ki kell venni a szavazolapját, Most már rendben van. 46-an mellette, 4-en ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 33-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 35-ös módosító második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, de ellenőrizik le a 35-ös módosító második rész lezártam. 24-en mellette, 23-an ellene elfogadtuk. 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44-es vagy igen, kérik, hogy a 43-as ellenőrizzük le, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, megint csak valaki több, többen szavaztak, 26 mellette, 24 ellen elfogadtuk. Tehát a 40, 44-es re szavazunk mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 49-est. Lezárom a szavazást. Megint valaki. Egyel többen szavaztak. Most már rendben van. 22-en mellette, 29 ellen elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 59-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 60-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 11-es módosító, nem, akkor a 60-ast ellenőrizzük le, az a kérés elektronikusan, lezártan, 28 mellette, 23-on ellene, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 10 67-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 73-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 76-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 77-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le, azt kérik, igen, a 77-est. néppártól egy valaki megint csak több szavazatot. Okay. Okay. 21-en mellette, 29 ellene elutasítottuk. Következik a 78-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 79-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Úgy tűnik, hogy itt nagyon variálnak a szavazatokkal, nem egységes. 23-an mellette, 28-an ellene, elutasítva tehát. 14-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 81-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, de igen, úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük le, elnézésüket kérem de kevesen szavaznak, és a többség meg nagyon variál a szavazatokkal, tehát akkor a 81-est ellenőrizzük le. Ötvennen szavaztak mellette Hát akkor mindenki fel kellett volna, hogy tegye a kezét. Köszönöm, így nagyon szép ez. Na hát ez nagyon szép. Ugye látják, hogy tudnak jól szavazni. 82-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le, igen, jó, 82-es. Lezártam. 29, 21, 83-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 84-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 85-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Lezártam. 24 mellette, 24 ellene, elutasítva. 24-24. 21-es. Nem, bocsánat, mondja az elnök, egyes módosító következik mellett, ellen, tartózkodás elfogadva kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a záró ö, szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenkilencen mellette egy tartózkodással gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Questione orale, rapporter. Róde szóbeli kérdés következik. Róde úr a jelentéstevő. Ezt is tehát elfogadtuk. Következik a Róde állásfoglalás, egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, záró szavazás elektronikusan megnyitom, tehát az árószavazás, megnyitottam elektronikusan a Rode jelentésről. Megint valaki pluszban szavazott a néppártól. Lezártam a szavazást. 51-en mellette, és gratulálunk Róde kollégának. Most áttérünk a Tosanovszki jelentésre. Egyes módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító mellett, 21-es, nem, 21-es és a 22-es lefette az egyes módosító, azért nem szavaztunk. Hogyha azt elfogadtuk, akkor ez ennyi is, a 24-es módosítóra kell térn, mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 26-os módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 27-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 81-es módosító mellett ellen elfogadva, 28-as módosító mellett ellen elfogadva, 29-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 32-es, nem a 31-es következik most, mellett ellen tartózkodás elutasítva, 32-es két részben, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, 34-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 82-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 36-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 39-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 42-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 46-os nem. A kérés az, hogy a 43-as módosítót ellenőrizzük le elektronikusan. Lezárom a szavazást. Hm. Valaki megint pluszban szavazott. 30 mellette, 20 ellene, elfogadtuk 46-os módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 47-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 48-as mellett ellen elfogadtuk, 50-es mellett ellen elfogadtuk, 51-es mellett ellen elfogadtuk, 52-es módosító mellett ellen elfogadva. 83-as módosító mellett ellen elfogadva, 54-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 53-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 55-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 63-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 65-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 66-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 60 ellen tartózkodás elfogadva, 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 69 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 70-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 71 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 73-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 74-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 76-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 75 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 80-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 6-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellett nem, az a kérés, hogy a hetest elektronikusan ellenőrizzük le, tehát hetes. Ugye rendben van. 25 mellette, 24 ellene elfogadva. Tehát elfogadva 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 11 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 16 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a módosítókról szavazunk elektronikusan, az elfogadott módosítókról szavazunk elektronikusan. Lezártam 43-an mellette, 6 tartózkodással. Most pedig a, megnyitom a szabályos a jogalkotási állásfoglalásról. lezártam. 44 mellette 6 tartózkodással. Pedig megnyitom a szavazást a intézményközi állásfoglalásról. Lezártam. 50 mellette egy tartózkodással Tosanovszki kollégának gratulálunk, és átérhetünk a következő szavazásra. Most pedig Rubi kollega jelentéséről van szó. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellett ellen elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellen elfogadva, 20-as módosító mellett ellen elutasítva, 26-os mellett ellen elfogadva, 27-es mellett ellen elfogadva, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 29 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 31 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 32 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 41-es egy szóbeli módosítóval mellett ellen tartózkodás elfogadva. De mint A 42-es következik mellette. Tehát a 42-es módosítóval foglalkozunk Bütikofer mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 49 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 51 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 52 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 58 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 59 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 60-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 61 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 62-es, 63-as, együtt szavazunk mellette ellen tartózkodás elfogadva, 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 65 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 66 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 71 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 77-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 78-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 79 mellett ellentartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 82-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 83 mellett ellentartózkodás elfogadva, 84-es két részben, első részsel szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. Kompromisszum 3. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 92-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 93-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. A 94-esre két részben szavazunk, első részre mellett ellentartózkodás elfogadva, második rész mellett ellentartózkodás elutasítva. 95 mellett ellentartózkodás elfogadva, 96 mellett ellentartózkodás elfogadva, 97 mellett ellentartózkodás elfogadva, 98 mellett ellentartózkodás elutasítva, 99-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 100-as mellett ellen tartózkodás elfogadva 101, mellett ellen tartózkodás elutasítva 102, mellett ellen tartózkodás e, elutasítva 103 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 104 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 105 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 107-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 49 mellette, ketten ellene elfogadva. Gratulálunk Rubik kollégának a kiváló munkáért. Van egy szóbeli kérdésünk. Az Európai Kutatási Térség teljes megvalósítása. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 mellette nem volt ellenszavaz, nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen, köszönöm szépen önöknek. És így le is zártuk a szavazást. Szeptemberig nem lesz szavazás. Gratulálok mindenkinek az együttműködésért. Elnézést kérek, hogy az első rész egy kicsit bonyolult volt. Adesso. Most pedig Három percet adunk azoknak, akik el akarják hagyni a termet, akik nem akarják folytatni a munkát. Tehát mi majd csendben szeretnénk dolgozni. Tehát mindenki, aki ki akar menni a teremből, kérem, hogy hagyják el a termet. Thank you.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 Allora iniziamo. Mm, folytatjuk a munkánkat, és most megadom a szót Vütikoffer kollégának Európa újraiparosítása, versenyképesség és fenntarthatóság előmozdítása érdekében megkapja a szót ebben a témában Vütikoffer kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégáim! Először is nagyon kíváncsi leszek majd az önök véleményére. Úgyhogy elég röviden szeretném bemutatni a jelentésemet, az állásfoglalás indítványt. Az én módosítóimat természetesen írásban hozzátettem az anyaghoz. Úgy először is egy kis bevezetést szeretnék tartani, és már tartottam kis üléseket másokkal is, és az ő, ők javaslatait is igyekeztem bedolgozni az anyagba, úgyhogy ahogy az olyan gyakran előfordul, már ez az anyag sem csak az én saját munkám, hanem kollégáim hozzájárulásával készült, amit már is megköszönnék nekik. A jelentés felosztása a bizottság tavaly októberi közleményének felépítését követi. Alapvető célokkal, elvek, elvekkel kezd, kezdődik az európai iparpolitikával kapcsolatos célkitűzésekről szóló célokkal, és támogatom a javaslatot amennyiben ugye a bizottság jelentőséget tulajdonít az európai iparpolitikának, és aláhúznám, hogy az európai iparpolitikának, és nem az Európán, Európán belüli iparpolitikának. Ez ugyanis a június, ugyan, ugyanis úgy gondolom, hogy a júniusi tanácsi nyilatkozat iparpolitikáról szól Európában, de ez nem ugyanezt jelenti, mint az európai iparpolitika, ami egy kicsit összefogottabb, közösebb politikát jelent. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt a különbséget aláhúzni. Véleményem szerint a különbség pontosan abban rejlik, hogy egy közös célmeghatározás, közös célkitűzés szükséges itt, amelyet aztán közösen fogunk elérni is. A azt hiszem, hogy nagyon széles konszenzus létezik arról, hogy az európai ipar megerősítése mindannyiunk által óhajtott és megvalósítandó cél. A bizottság azt a megközelítést választotta, hogy horizontálisan jár el, tehát nem vertikálisan, ahogy a múlt, az elmúlt időszakban minden szektort külön-külön próbált megközelíteni. Most egy horizontális megközelítést javaslat, javasoltak, amely közös kereteket állít majd föl, és közösen próbál egy nagyon jó hatékony iparpolitika számára alapot teremteni erről is, erre is kitér tehát a jelentésem. Összeköveti kö, köti a bizottság az iparpolitikát a versenyképességgel és a fenntarthatósággal, amikor arról beszél, hogy egy fenntartható Európában kell megvalósítani az ipar újjászületését. Fontos arra is hangsúlyt helyezni, ahogy a bizottság is megtette, hogy az innovációt, a hatékonyságot és a fenntarthatóságot hangsúlyozzuk a technológiai offenzíván belül, ami a belső piac megerősítését is támogatná. Ez egy olyan feladat, amelyet nem csak az iparpolitikáról szóló jelentésben kell mindig szem, el, szem előtt tartani, tehát a belső piac megerősítését. A belső piac megerősítése mindenhol alapvető célként kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, és valószínű, hogy a, a megfelelően kitűzött iparpolitikai célok ezt el tudják írni, amennyiben a megfelelő pénzügyi támogatás is létezik mögöttük. Két szempontot hangsúlyozok a jelentésemben. Nagyon sok vállalattal, különösen közép, közepes, kis és közép, közepes vállalkozásokkal tárgyaltam erről a témáról, és ők legfontosabbnak azt tartják, hogy megbízható finanszírozáshoz tudjanak jutni, különösen a KKV-k nehezedik most fokozódó nyomás, emiatt további javaslatokkal éltem azt illetően, hogy egy megbízható finanszírozás biztosítására milyen lehetőségek lehetnek még. Ezen kívül a képzettség, a szakértelem és a munkaerő szempontjából is megtekintettem a témát, és a bizottság javaslatához, illetve a közleményükhöz még hozzáfűztem én magam is néhány további javaslatot. Végül pedig két kis fejezetet írtam az anyaghoz, amelyek különös hangsúlyt fektetnek egyrészt az erőforrásokra és az energiára, ez egy három bekezdésből álló kis fejezet. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatában muszáj, hogy ez is hangsúlyos legyen, különben nem tudunk érdemben tárgyalni az iparpolitikáról tehát külön súlyt kell fektetnünk erre, valamint arra is, hogy az déli térségben, az Európa, Európai Unió déli térségében hogy fogunk foglalkozni hogy az iparpolitikával, és hogy tudjuk elérni, hogy az ipar Dél-Európában is újjászülessen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a már megtartott több tárgyalást, ülést, és várom a megjegyzéseket. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Prust képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkájáért. Mindenek előtt azt gondolom, hogy kontextusba kell helyezni ezt a munkánkat. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban nem kérte ki a véleményünket, tehát saját magunk kezdeményeztük, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és ezt jól tettük. A bizottság közleménye mindenképpen jó kiinduló pont, de korlátolt. Gyakran, nagyon gyakran a bizottság csak ö, ö, kijelent dolgokat, és néha-néha felvet kérdéseket, de hosszú távon semmilyen vállalásokat nem tesz Természetesen az ipari válság miatt konkrét, egyszerű és innovatív megoldásokra van szükség. Ezért vesszük figyelembe az érintett iparágak és az ipar problémáit, és a lehető legjobb megoldásokat keressük. Ez a célkitűzésünk, ezért akarunk mi kezdeményezőkké válni, azért, hogy az európai ipar ismét kreatív, versenyképes legyen, munkahelyet teremtsen, és amit lehet elérjen. Önök arról beszéltek, hogy zöldebb iparra van szükség. Én erre azt mondom, hogy vigyázzunk, ne legyünk idealisták. Vigyázzunk a spekulációval, az ipari forradalom reményével, amely mindenképpen zöldebb lesz, és több százezer munkahelyet fog egy csettintésre létrehozni. Vigyázzunk, ne keverjük össze a dolgokat, ne próbáljuk az iparra ráerőltetni, hogy zöldebb legyen, miközben a világ többi részén nem ezt teszik. Biztos, hogy az éghajlatváltozási és környezetvédelmi kihívásokra válaszolnunk kell, de lépésenként kell ezt tennünk. A polgáraink nem értik, hogy ha összedől a ház, ahelyett, hogy az alapokat erősítenénk meg, néhányan azt akarják, hogy inkább a, virágos, a virágcserepeken változtassunk. Tehát más eszközökkel kell kialakítani az újabb modelleket. Több kihívás van a nehézipar számára is, a túltermelés szempontjából, a ö, magas technológiai értékű ipar szempontjából is, a világ verseny miatt. Nemzetközi kontextusban fontos ezt felvetni, hiszen az biztos, hogy senki sem vitathatja azt, hogy nálunk van a világon a legrégebbi ipari tudás, de ez fokozatosan ö, csökken a feltörekvő országok és feltörekvő hatalmakhoz képest. És nem készültünk fel erre a küzdelemre, és hogyha semmit sem teszünk, nem hiszem, hogy hosszú távon túlélhetjük ezt a helyzetet. És maguk is, önmag, önök is felvetették, hogy az Európai Unión belül is, tehát Európán belül is nagyon komoly a verseny a tagállamok között. Néha ez akár destruktív is lehet, és semmi köze az ipari termeléshez. Mégiscsak mindjárt érdeke az, hogy együttműködjünk, és akár konvergáljunk. Az energiaára, az árfolyamváltozás, az adóügyek és a munkajog területén amerikai és ázsiai partnereink a saját iparukat a saját piacukon védik, és a külpiacokon pedig támogatják. Ennek az az eredménye, hogy a mi saját iparágaink és ipari vállalataink veszítenek jelentőségükből. Ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Európa ismét a növekedés útjára lép, pragmatikusnak kell lennünk. Világszinten kell nekünk, európaiaknak kiválasztanunk a jövőbe vezető utat. Vagy partnerek vagyunk, vagy versenytársak. A kettőt egyszerre nem lehet választani. Ha partnerek vagyunk, akkor felül kell kerekedni a határokon azért, hogy Európa egységesen tudjon megszólalni ipari kérdésekben, hiszen a siker kurzora ma nem nemzeti, hanem világszinten található. És egyetértek az előadó véleményével, hogy az innováció kell, hogy a központban legyen, hiszen a technológia és annak tudása rendkívül nagy versenyképességi előnyhöz juttat minket. Nekünk rendkívül jó a tudásunk, a know how de nem sikerül ezt ismertetni a világban másokkal. Nem sikerül a vállalatainkat támogatni a, a, a konceptek fogalma kidolgozásától a kereskedelmi felhasználásig, és nem tudják a vállalataink, hogy hova forduljanak. Nagyon gyakran a közigazgatásunk nem elég gyorsan, nem elég jól válaszolnak ezekre a kérésekre. Ennek az az eredménye, hogy nagyon sok projekt nem születik meg, és inkább ö, átkerülnek ezek a projektek Dél-Amerikába vagy Ázsiába. Európának fenn kell tartania világszintű innovációs vezetői szerepét, és jó minőségű innovációs projekteket kell támogatnia. Először is meg kell védeni a szellemi tulajdonjogokat, és nyilvánossá kell tenni az összes olyan publikációt, amely Európai által, Európa által finanszírozott projektekből született, ahogy azt a bizottság javasolja. Ez számunkra nem követhető logika ha megnézzük, hogy milyen világszintű versenyképességi pólusok vannak, nagyon fontos, hogy már korán azoníthassuk, azonosíthassuk azon projekteket, amelyek reménykeltőek. És nagyon gyakran látom azt, hogy a KKV-k kidolgozni és forgalomba hozni technológiáikat, mert nincsen megfelelő saját tőkéjük, és nem kapnak elég garanciát a bankoktól, amelyeknek éppen, hogy hitelezni kellene, még akkor sem, hogyha a forgalmuk nagyon jó, és európai alapokról van szó. Természetesen ez elfogadhatatlan helyzet. Köszönöm. Bene, la parola alla collega. Nagyon jó. Andrés Varea kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általánosságban nagyon pozitívan értékeljük a bizottság javaslatát, mert nagyon időszerű, és szeretnénk köszönetet mondani Bütikofer úrnak is a hozzájárulásáért ezzel a jelentést tervezettel. A célkidőzésekhez nagyon pozitívan járul hozzá itt nem csak újraiparosításról van szó, hanem ahogy a jelentéstevő el is mondta, egy európai politikáról kell beszélni, egy európai iparpolitikáról, mert enélkül nem lehet a problémákat megoldani. Horizontális kritériumokat kell kidolgozni alapkérdéseket kell ö, megvitatni, például energia, ö, logisztika, nyersanyagok, és így tovább ott van a fenntarthatóság, a versenyképesség kérdése. Arra van szükség, hogy az új technológiák és a hagyományos iparágak közötti kapcsolatot biztosítsuk. Beszélni kell a különböző ö, versenyről, a, a, a vad versenyről a különböző országok között, a, a diplomák megfeleltetéséről, a költségvetésekről, mert minden politikai akciót természetesen a költségvetés szintjén is kísérni kell. Egy olyan jelentésről beszélünk, amely az újraiparosítást úgy tekinti, mint egyfajta lehetőség a válságból való kimenetelre. Itt rövid, közép és hosszú távú megoldásokra van szükség. Éppen ezért politikai, konkrét intézkedésekre várunk, amelyek ösztönzőek lehetnek, mind rövid, mind közép, mind hosszú távon. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevő úrnak a jelentését. Köszönöm szépen, most Johansson kollega következik. Eh, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy én is megoszthatom önökkel az ezzel kapcsolatos véleményemet. Először is egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy jó, hogy a bizottság javaslatot tett ebben a témában, fontos téma, szükséges a kezelése. Köszönöm a jelentéstevőnek a már megtett további javaslatokat, jó javaslatokkal ér. Rengeteg kihívás áll előttünk az Európai Uniós ipari szektorban. Meg kell felelnünk ezeknek a kihívásoknak. Jelenleg egymással versenyzünk, de ezen kívül ösztönözni is kellene egymást, és együtt is kellene egymással működnünk, hogy nemzetközi kontextusban is versenyképesek tudjunk maradni. Meg kellene nyitnunk belső piacunkat, nyitottabbá és átláthatóbbá kellene tennünk azt, hiszen az a jövőbeni versenyképességünket is javítani fogja. További lehetőségeket kell találni tehát a belső piac konszolidációjára és megnyitására. Szeretnénk rész, egy, egyrészt e, részpiacokat teremteni, földrajz értelemben, másrészt pedig egységes európai piacot teremteni. Több mint 500 millió polgárból áll ez a piac, ami fantasztikus platform. Elérhetővé kell tennünk ezt a platformot annak érdekében, hogy nemzetközi szempontból is versenyképesebb legyen. Úgyhogy nyitott piac, jobb, meg, jobb erősebb együttműködés, illetve jó kezdeményezések szükségesek, például a Connecting Europe, az hálózatcsatlakozási eszköz, az energiaszektorban vagy a közlekedési szektorban nagyon sok javítani való van még. Más, másik szempont a kkv ban rejlő lehetőség kiaknázása. Itt is nagyon sok lehetőségünk van még, rengeteg innovációs potenciál, amelyet az újraiparosítás, az ipar újjászületése folyamata során ki, le, ki lehetne használni. A Horizont program is leírja az innovációt, a klasztere teremtést, amely kiváló eszköz lenne az ipar jövőbeni megerősítéséhez. Még egy elem, ami a jelentésben is szerepel, de talán egy kicsit jobban meg lehetne támogatni több javaslattal habár nem feltétlenül Európai Uniós hatáskörbe tartozik, de a szakoktatás, szakképzés területén is sokkal többet tudnánk tenni. Regionális, nemzeti ö, oktatási rendszerekhez értékes hozzájárulást tudnánk tenni, és ö, megerősíthetnénk az közöttük folyó együttműködést is. A két utolsó fejezetet is nagyon jónak tartom, amit a jelentéstevő elkészített Ugye az egyik az az energiaforrások és a és az egyéb erőforrások, amelyek nagyon fontos területet képeznek. Meg kell nézni, hogy ennek, ezen a területen mit tehetünk. Például az erdészet jó példa erre, hogy használjuk ki az természeti erőforrásainkat alternatívát képezne ez a foszilis üzemanyagok, olajhoz képest, ami amit hogyha ki tudnánk használni, akkor modern, új módon tudnánk kihasználni az rendelkezésünkre álló erőforrásokat, és modern kontinensként tudnánk alakítani az iparokat, iparunkat. Köszönöm szépen a jelentést, várom az együttműködést. Köszönöm. Grazie, la parola Köszönöm szépen. Simanszki kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt megválaszolnánk azt az ipar újjászületésével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, először meg kell tekintenünk azokat az okokat, amelyek az iparban jelenleg létező problémák mögött állnak. Jelenleg az ipar helyzete eléggé labilis, tevékenysége csökkent. Miért van ez így? Mi történt? Ezt a kérdést kell megválaszolnunk először, mert ez fiskális és társadalmi természetű válaszokat is magában foglal. Ezeket a szempontokat még nem tartalmazza a jelentéstervezet. Új jogalkotásról van szó, nagyon sok elvárás szerepel a jelentésben, esetleg kedvező, el, eh, kedvező elbánás bizonyos ipari ágazatokkal szemben, de azt a kérdést még nem válaszoltuk meg, hogy mi történt az iparunkkal, miért van ebben a helyzetben. Minden um, tanulmányban találunk választ. A munkaerő nagyon magas költsége például egy ilyen válasz, amelyet sajnos nem tudunk megváltoztatni az Európai Unióban az Európai Unió iparának versenyképessége a magas energiárak miatt is csökken. Itt viszont tudunk tenni valamit, hiszen eh, el tudjuk érni, hogy csökkenjenek az energiárak. Még egy eh, további ok az európai ipar túlszabályozása. Az európai ipar eh, versenyképessége meg kell javítanunk, csak így tudunk nagyobb összegeket, nagyobb eredményeket elérni a termelésben, és csak ezután tudjuk elkezdeni megvalósítani azt a célt, hogy a GDP 3%-a kutatás fejlesztésre jusson. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogunk tudni megfelelni ennek a kihívásnak. A KKV-k csak akkor fognak tudni elkezdeni befektetni, hiszen akkor lesz majd fölösleges pénzük, amelyet kutatásfejlesztésbe tudnak majd fektetni. Lehet, hogy sikerül a zöld, innovatív gazdaságot megteremteni, de elő, ehhez először pénzre van szükség, és a pénzt nem tudjuk jelenleg megtermelni, mert nem vagyunk elég versenyképesek. Úgyhogy valahol az indokolásokkal, az okokozati viszonyokkal van probléma, először ezeket kell rendbe tenni. Az energia megtakarítás, az energiahatékonyság is fontos kérdés, de az energia ellátás kérdése pontosan ilyen fontos. Hogy tudunk olcsó energiát termelni? Hogy tudjuk a piacot átalakítani annak érdekében, hogy az energiaárak essenek? Hogy tudunk elkerülni olyan szakpolitikákat, amelyek magas energiaárakhoz vezetnek? attól tartok, hogy a jelenlegi megoldások nem, elég, nem alkalmasak a cél eléréséhez. Nem egy, értünk, értünk egyet abban, hogy tulajdonképpen mi is Európában a legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy Dél-Európában a, az állam háztartások tényleg nagyon rossz helyzetben vannak, de az első feladatunk most az lenne, hogy a nyugat és a közép-európai területek közötti szakadékot zárjuk be az ipari ágazatban lévő lehetőségek szempontjából, mert hatalmas lehetőségek vannak itt is, és ez a feladat szintén nem szerepel megfelelő hangsúly a jelentésben. Tehát túlszabályozás van, magasak az energiaárak, és nem használjuk ki megfelelőképpen azokat a már létező eszközöket, amelyekkel segíthetnénk a problémán. Hogyha zöld gazdaságot teremtünk, akkor a zöld ipar is utána meg, meg fog valósulni. Langen kollega kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bütikhofer úr jelentése elbűvölő, mert két dolgot teljesít. Először is hangsúlyozza azt, hogy európai iparpolitikáról van szó, és kéri, hogy az európai szint és a tagállami szint között legyen integráció. Nagyon fontos és szükséges kérés ez, hiszen hogyha ezt nem tetszük meg, akkor nem tudunk megfelelő, konzisztens politikai, politikát kialakítani európai szinten. Az ipar újjáélesztése különböző államokban nagyon különbözőképpen folyik, és csak akkor tudjuk ezt megközelíteni, hogyha közösen kezelni, hogyha közösen cselekszünk. Másik jó dolog az az, hogy egy központi területre próbál koncentrálni a jelentés, és hölgyeim és uraim, ez az, ami nagyon fontos, annak semmi értelme, hogyha mindenféle girlandokkal meg feldíszítünk egy jelentést. Tényleg az a jó, hogyha egy dologra koncentrálunk. Támogatom Büktikhofer munkáját tehát abban, hogy egy ipari offenzíva lenne a legfontosabb építőkő. Hogyha elemezzük az ipar helyzetét, és megnézzük, hogy mi gyengíti az ipart igazából Európában, akkor ez az információ, innováció hiánya. Tehát, ahogy a 14-es pontban is látjuk, Bütikofer úr azt javasolja, hogy innováció, hogy az innovációra helyezzük a hangsúlyt, és ezt már ugye az különböző mutatók is megmutatták, az innovációs klaszterek, a szabadalmak és más, szem, más szempontok mutatják, hogy ez, ezeken múlik a gazdaság teljesítő képessége. Azt hiszem, hogy Svédország ebből a szempontból a legjobban teljesítő ország. Vannak olyan országok, amelyek nagyon rosszul teljesítenek, tehát ezzel az eszközzel tudjuk legjobban erősíteni az ipart. A belső piac szempontjából tényleg sok behusz, behozni valónk van még egy kicsit a 33-as, 34-est eh, hangsúlyosabban lehetne megfogalmazni annak érdekében, hogy mandátumot adjunk a bizottságnak az, eh, az ipar stratégia erősítésére, nem csak az innováció terén, hanem az eh, az értelemben is, hogyha a, hogyha meg akarjuk tartani az európai ipart Európában, akkor a dömping ellen is fel kell lépnünk annak érdekében, hogy ne legyenek nagy különbségek Európán belül. Az erőforrás hatékonyság szinte nagyon fontos, hiszen az Európai Uniós iparok különböző országok iparainak költségei között szintén nagyon nagy a különbség, 20-tól akár 40 százalékig is terjedhet a különbség, tehát az 52-től 59-es pontig 54-59-es pont közötti rész is hangsúly, nagyobb hangsúlyt kaphatna, ahol például a megújuló energiákat is bevonhatjuk, tehát, hogyha, viszont kérhetjük a bizottságot arra, hogyha a bizonyos területeket meg akar erősíteni, akkor ez azzal is kell, hogy járjon, hogy a megfelelő energia hatékonyságra való intézkedések is megszülessenek. Köszönöm. Menink kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. Vég most elmondhatom azt, hogy végre, végre már beszélünk újra az európai újraiparosításáról itt a kontinensen. De természetesen az európai intézmények munkájára való ö, res, mm, visszamenő utasítás, ö, utalás nem igazán jó dolog. 1970-ben már 78 van aztán. Azt mondta ki a bizottság, akkor csak egy versenyképes ipar fogja a, fenntartani a gazdasági növekedést. De azóta hány év telt el 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012 és így tovább. Mennyi, mennyi orientációs szöveget dolgoztunk ki, írtunk le már az ipar céljainak megvalósítására a maximum rentabilitással foglalkoztunk, aztán a gyárak, az üzemek bezárásával, az emberek elbocsátásával, a elvesztettük a versenyképes szerepünket, kihelyeztek termelést más országokba, és így tovább. Mi történt, hogyan értünk el idáig. Minden szöveg, dokumentum, orientáció, amiről a múltban szó volt, a liberális, voluntarista gazdaságon alapult és az európai iparpolitikát a piachoz kapcsoltuk túlságosan is azonban ugye van egy logika, mert a piac dönti el azt, hogy ki az, aki tovább tud fejlődni, ki az, aki tönkre megy. Azt látjuk, hogy az iparban dolgozók igenis most már túlságosan is sokat várt, várták az újraiparosítást a az új lehetőségeket. Azt hiszem, hogy most már nem csak a piacra kell koncentrálni, hanem a polgárok érdekeit kell figyelembe venni. Szociálisan, ökológiailag kell kifejleszteni az ipart. Nem mondjuk azt, hogy dömping van, amelyet be kell szüntetni. Itt újraiparosításra van szó, meg kell adni a lehetőséget a dolgozóknak, hogy részt vegyenek ezekben a folyamatokban, mert megvan a kompetenciájuk erre, a képességük. Ne csak a részvényesek kezében hagyjuk ezt az egész folyamatot ugye akik csak a rentabilitással foglalkoznak, és folyamatosan elbocsátanak dolgozókat, hogy, hogy a céljaikat elérjék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Jordan, Jordan kollega következik, kollega nő következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyra értékelem azt a tényt, hogy az előadó az iparpolitikára koncentrál. Támogatjuk az összes olyan intézkedést, amelynek célja, hogy javítsunk az iparunk versenyképességét a belső piacon, a tudás, a kutatás, az innováció, a finanszírozás területén. És fontosnak tartjuk azt is, hogy az érintett területeken a meglévő, már hatékonyan működő technológiákra koncentráljunk. Ezen kívül azt gondolom, hogy realistának kell lennünk. Egyrészt vannak politikai szándékok, másrészt pedig ismeretes az iparra ö, nehezedő valóság. Minnyájunknak az a célja, hogy magasabb szintűek legyenek a társadalmi és környezetvédelmi normák, de a normákból még nem lesz munkahely. Ez nem jelenti azt, hogy ha ezeket a normákat bevezetjük, az önmagában elég ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk. Tehát azon intézkedésekre kell koncentrálnunk, amelyekkel munkahelyet lehet teremteni, ez kell, hogy a prioritásunk lehet, hiszen a politikai jó szándék még önmagában nem elég, ezzel még nem tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Egyértelmű, egyszerű szakpolitikára van szükség, amely célra vezető, és túlságosan sokat foglalkozunk a közigazgatással, a bürokráciával, és nem foglalkozunk eleget azzal, hogy hogyan tudjuk konkrétan elérni a céljainkat. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az európai ipar a globális környezethez kötött, nem egy önmagunkat ellátó egység vagyunk itt Európában. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik a környezetvédelmi és társadalmi normákkal máshol Európán kívül. Hiszen, hogyha túl nagy a különbség, akkor amiatt csökkenhet az európai vállalatok versenyképessége. Hatékony ipardiplomáciára van szükség, és jó kapcsolatra a harmadik országokkal, különösen a kereskedelem, a nyersanyagkereskedelem és a szellemi tulajdonjog védelme tekintetében. Ezen kívül még szeretném elmondani, hogy Európában nem elég, hogyha csak azért küzdünk, hogy a lehető legmodernebb iparábakban versenyképesek legyünk, hanem az egész spektrumot le kell fednünk, és sokszínűen kell eljárnunk, ettől tudunk majd önállóvá válni. Köszönöm. Raj, prego. Köszönöm, Raj, kollega. Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Elnök asszony, tisztelt kollégáim, először is érdekes jelentésről van szó ösztönöz a beszélgetésre. Én is támogatom azt az irányvonalat, amely arról szól, hogy újra fel kell fedeznünk az európai iparpolitikát, hiszen nagyon sok behozni valónk van ezen a területen. Nagyon sokáig aludtunk a jogalkotás területén. Bütikhofer úrnak igaza van a belső piacról és az innovációról szóló részekben, ezeket kell a központba helyezni, teljesen így gondolom én is. Ettől fog majd a jövőben nőni az ipar teljesítménye. Azt, azt viszont hiányolom, hogy egy kicsit őszintébben, kicsit kritikusabban írjunk a múltbeli helyzetről. Ahogy már mások is mondták, hogy kicsit föltárjuk azt, hogy milyen, milyen okok vezettek az ipar hanyatlásához. Az elmúlt években túlságosan arra koncentráltunk, hogy nem ne pozitívan kezeljük, és ne ösztönző módon kezeljük az ipart, hanem ellenkezőleg fékeztük az ipart a túl sok és túl bonyolult előírással és túlszabályozással. Most el kell döntenünk, hogy hogy kell tovább, tovább lépnünk, milyen milyen, hogy, hogy szeretnénk tovább terhelni az ipart, tovább szabályozni és tovább bonyolítani a helyzetüket, vagy végre lehetővé tesszük, hogy fellélegezhessen az ipar, hogy innov, elindulhasson az innováció, és elindulhasson a fejled, fejlődés. És azt sem támogatom, hogy a jó iparfejlődés, fejlesztés feltétlenül zöld kell, hogy legyen. Miért írjuk mi elő, hogy mi a jó? miért döntsük mi el, hogy milyen módon fejlődjön az ipar tovább? Én úgy gondolom, hogy az iparnak saját magának kell eldönteni. Nem tartom jónak, hogy, hogy a zöldítésre ilyen módon koncentráljunk, mert akkor az megint korlátozó jellegű. Úgyhogy ellenkezőleg arra van szükség, hogy ne egyoldalúsítsuk a, a terveinket, ne próbáljuk megbékjózni a fejlődést, hiszen az ipar szempontjából az a fontos, hogy a jelenlegi működő ipar ágazatokat megőrizzük és hagyjuk tovább fejlődni. Tehát tulajdonképpen az, a, a régi, hagyományos iparágak nagyon sok embert foglalkoztatnak, és nem lenne jó, hogyha ezeket az iparágokat maga, maga, magukra hagynánk. Tehát ami már erős, azt tovább kell erősíteni, tovább kell fejleszteni, és emellett kell az új iparágakat kifejleszteni és, és tovább támogatni. Tehát nem, nem láncoljuk le a hagyományos iparágakat előre ilyen módon tehát a, a, a célkitűzéseket, az irányvonalat jónak tartom, és a belső piac fejlesztését, az innovációt is jónak tartom, de vannak olyan részek, amelyekkel kapcsolatban javításra szorul a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen Roy kollégának. Gyerek kollega következik. Przewodnicząca, e, przemysł to oczywiście produkcja... Köszönöm, elnök asszony. Amikor iparról beszélünk, akkor anyagtermelésről beszélünk, tehát termékek előállításáról, és itt a versenyképesség nagyon fontos. És vannak olyan tényezők, amelyek a versenyképességet elő tudják segíteni. Energiaár, nyersanyagár, ami megint csak az energiától is függ, harmadsorban pedig a munkaerő megszervezése. Ez a három tényezője létezik a versenyképességnek, és hogyha globálisan közelítjük meg a versenyképesség kérdését, akkor abból láthatjuk, hogy Európa lemaradt, és sokkal kevésbé versenyképes, mint más részei a világnak az energiára kétszer-háromszor olyan magas, mint az Egyesült Államokban, a nyersanyagból vagy nincsen elég, mert túlságosan kiaknázták azt, vagy nagyon drága. Talán Németország kivételével a munkaerő megszervezése sem messze sem tökéletes. Tehát a kérdés az, hogy mit tehetünk azért, hogy növeljünk Európa versenyképességén, azért, hogy az európai ipar felemelkedhessen és fejlődhessen. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az ipart továbbra is átszervezik majd a világ más részeire. Második kérdés. Ami az ipar megszervezését illeti, nagy multinacionális vállalatok elmenekülnek adóparadicsomokba, és nagyon gyakran ugyanezen vállalatok ráerőltetik a saját szabályaikat azon országokra, ahol működnek. És az ipar egyes konkrét szektorait azért fejlesztik, mert az számukra előnyös. Másrésztről pedig vannak kis és középvállalataink, amelyek regionális szinten működnek, és amelyek fejlődhetnének, hogyha jobb lenne a gazdasági környezet erre. Regionális vagy helyi szinten alkalmazhatnak embereket, felhasználhatnák a helyi szinten elérhető nyersanyagokat, és egy konkrét régióra specifikus iparágakat tudnának kifejleszteni. Nos, hogyan tudjuk tehát újraiparosítani a gazdaságot? Megtehetjük azt, amit már korábban tettük, alkalmazhatunk nemzeti megközelítést, és megpróbálhatunk önellátóvá válni a saját tagállamon belül, és azt gondolom, hogy az előadó egyértelműen látja, hogy inkább az európai szintű szakpolitikát kellene támogatni. A kérdés az, hogy ezt hogyan tegyük, tudjuk, hogy mit kell tennünk, de nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk az európai iparpolitikát befolyásolni. Alapvető kérdésekre kell megtalálni a választ. Jelenleg nagyon nehéz időszakát éljük meg az európai iparnak. Meg kell védenünk az európai ipart, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor az ipar tovább fog csökkenni, és teljesen meg fog szűnni. És nem lesz alapunk, nem lesznek emberek, akik az iparban dolgozhatnának. Talán ö, jobban kellene a ö, különböző vámtarifa ö, szinteket kialakítani. Most az Egyesült Államokkal is erről tárgyalunk, ugyanakkor tudjuk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és hogy kémkednek utánunk. Tehát ez egy teljesen paradoxon helyzet. Ugyanakkor fel kell mérnünk azt is, hogy az újraiparosítást regionális szinten kell elvégezni. Tehát, hogyha a regionális nyersanyagokat és a regionális munkaerőt használjuk fel. Merkész kollega nő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Bütikofer úrnak, aki ezt a nagyon fontos dokumentumot elkészítette ilyen válságos időszakban. Akkor, amikor innovációról beszélünk, akkor mindenképpen egyfajta offenzíváról is kell beszélni. Amikor innovációról beszélünk, akkor a magas szintű technológiákról beszélünk, és új termékekről beszélünk. De nem kell korlátozni az innovációt csak ezekre a dolgokra. Itt egy innovációs folyamatról kell beszélni. Például egy új termék kifejlesztése során beszélünk sokszor az úgynevezett business modellről, a szolgáltatásokról szintén egy vállalat esetében, amely például nem jól mutatja be a termékét, a marketing nem jó, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehet piacra dobni új, innovatív termékeket. Azt látjuk egyre inkább, hogy ebben a 2020-as stratégiában mindenképpen a technológiai áttörést tettük a figyelem központjába, de új kereskedelmi modellekre is szükség lenne. Különböző lehetőségeink vannak, vannak, amelyek bonyolultabb lehetőségek, de mindenképpen rá kell mutatni arra, hogy milyen lehetőségek vannak fiskális pénzügyi területeken, a belső piac szintjén. Tudjuk, hogy vannak korlátok, megszorítások, vannak olyan dolgok, amelyek még mindig nemzeti hatáskörbe tartoznak, nagyon sok területen beleértve a, munkaerőpiacot, meg kell erősíteni az európai versenyképességet, és ebben a kontextusban kell előre haladni. Van regionális politikánk is, amelyet mindenképpen be kell vonni az újraiparosításba is, a beruházásokról is nagyon sokat beszélünk a KKV-k esetében. Persze itt is az innováció felé kell haladnunk, de figyelembe kell venni a, összességében a vállalatok szerepét, a kis és nagy vállalatok szerepét is. A KKV-k azonban az iparosítás szempontjából is nagyon fontos szerepet játszanak, nagyon fontos alapokat jelentenek az ipar számára, de ezeket finanszírozni kell. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést, gratulálok önnek. Elnök asszony, köszönöm szépen, Pródi kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Beauty Koffer kollégának a jelentést. Nekem is van egy olvasatom a jelenlegi helyzetre vonatkozólag. Végre van egy iparpolitikánk ugyanis eddig ugye azt gondoltuk, hogy a termelés, a gyártás az valami ö, divatja múlt, elavult, és a pénzügyekkel kell most már foglalkozni. Azonban azt látjuk, hogy olyan ágazatokban, ahol ez nem következett be, például a űrkutatás, a repülőgépgyártás területén igenis tudtak világ szintű gyártást produkálni. Végre tehát visszatérünk az iparpolitikánkhoz. És itt arra van szükség, hogy egy olyan utat járjon be ez a politika, hogy fenntartsuk a mi saját ö, hagyományainkat, az iparban, a versenyképességünket, azt látjuk, hogy Kínában is növekedni fognak majd a költségek a munkaerő szintjén. Nem az lesz a helyzet továbbra, mint az utóbbi 10-15 évben volt. Éppen ezért a gyártási kultúráinkat meg kell őrizni itt Európában. Például a fotovoltaikus ágazatban, ugye, ha megnézzük Kínát és a kínai munkaerővel kapcsolatos költségeket, akkor el kell gondolkodnunk, ugyanis Kína mindenképpen a világgyártó szeretne lenni a voltaikus elemek terén, és vannak más ágazatok is, amelyek szintén nagyon fontosak. Tehát sok esetben a bizonyos iparágak visszajönnek harmadik országokból. Ugye ezt láttuk az Egyesült Államokkal is, vannak fiskális okok is, ha nem is zöld iparról beszélünk, de mindenképpen hatékony iparról kell beszélnünk, munkaerő szempontjából, foglalkoztatás szempontjából. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövő, amikor az, az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázisról fogunk beszélni, szintén vissza kell térni majd erre a kérdésre ugyanis az iparpolitikának egy európai dimenzióval kell rendelkeznie, csak úgy, mint ahogy ugye az űr kutatásban láttuk a magas szintet. Örülök, hogy végre beszélünk az iparpolitikáról. Köszönöm, hogy az elnök asszony Kukovics kollega nő következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A fő kérdésem a jelentéssel kapcsolatban az, hogy hogyan tudjuk ezen meglévő termékeket, a mi piacokon, 500 milliós piacunkon meglévő termékeket átvinni a 7 milliárd lakosból álló világpiacra. Nos, az iparnak nagyon sok akadályba az ipar nagyon sok akadályba ütközik, és közben nincsen elég ösztönző. Azon ágazatokkal kell foglalkoznunk, amelyek vonzóak, és nem szabad azt mondani az iparnak, hogy mit tegyen, megmondani nekik, hogy mit tegyenek. Például energia, technológia, gyógyszeripar, ezek azok a területek, amelyekre a jövőben szükség lesz. Ma a kérdés az, hogy a jelenlegi helyzet hogyan is áll az egyes ágazatokban Európában. Hogyha szeretnénk a 7 milliárdos piacra betörni, akkor csökkenteni kell a versenyt a tagállamok között, ehelyett világszinten kell versenyképessé válnunk. Örülök annak, hogy most már van európai szabadalom. Ez nagyon fontos, hiszen ennek köszönhetően hatékonyabbak leszünk, jobb lesz az együttműködés, és a kiválósági központjainkat is felhasználhatjuk arra, hogy a világpiacon megfelelő helyet kaphassunk. Az európai ö, instrumentummal kapcsolatban van egy jövőbeli pénzügyi ö, perspektíva, amely nagyon fontos a kis- és középvállalatok számára. Nagyon sok a belső problémájuk nekik, és a külső szintekről még nem is beszéltünk. Szintén oda kell figyelni az oktatásra az ipar szempontjából. Nincsen elég mérnökünk, nincsen elég szakértőnk. Erre kell koncentrálnunk. A saját márkánkat, a Made in europe ot kell megerősíteni. Most pedig Odik kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni Bütikofer kolléga munkáját, és Frank Proust barátom hozzászólását is, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsági tagként is így kettős módon tudja megközelíteni a kérdést, hiszen Európai Unió a világ lakosságának 8%-a, a gazdasági vagyon termelésének 23%-a és az állami kiadások 50%-a. Nos, ebben a kontextusban hogyan tudjuk biztosítani és bevenni a jövedelmezőségi kimutatásokba az állami kiadások összességét? Nos, azt mondta egy kolléga, hogy ez a piac hibája. Nos, hát pont ez az, amiben mi mások vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a piac a megoldás része, de mi a ö, szociális ö, piacgazdaságban hiszünk. Tehát amikor a szocialisták, Pascal Lamy, Peter Mandelson, Dominik Strauss-Kahn, a tagállamaikban szocialisták, ugyanakkor amint nemzetközi szerveket vezetnek, ultraliberálisokká válnak. Jacques Chirac liberális, de amikor a mezőgazdaságról beszél, azt mondja, hogy azt támogatni kell, de a polgárok már nem hisznek ebben. Tehát amikor az ipar gazdaságáról beszélünk, a bizottságnak hiszek, nem azért, mert ez francia divat. Az Európai Bizottság nagyban hagyatkozik a fogyasztásra. És én örülök annak, hogy most úgy tűnik, hogy a termelés iránt, az ipari termelés, mezőgazdasági termelés iránt is érdeklődik. Nos, az én választókerületömben azt mondhatom, hogy még mindig sok alatt vagyunk, mert a bizottság nem volt hajlandó a Le Grand és a Schneider vállalatokat összevonni. Ez a világszinten is a két fő vállalat. Önök visszautasították ennek a fúzióját, és így nem tudtuk ezt az óriási világszintű ö, vállalatot létrehozni, és a ö, beruházókat és a bedolgozókat ebbe bevonni. Ugyanakkor önök a bíróság előtt veszítettek, de most már túl késő, és elveszítettük a polgárok bizalmát. Ugyanakkor elmondanám, hogy az ipari vállalatoknak elegük van abból, hogy politikai instabilitásban élnek. Rendben, szabványokat alkalmazni kell, de nem szabad a környezetvédelmi szabványokat, az egészségügyi, szociális szabványokat hetente változtatni. Persze, hogy szükség van rájuk, de az, iparok, az vállalatoknak stabilitásra van szükségük. Utolsó pont, ami az előadó véleményét szeretném felhívni, a ö, valuta kérdése jelenleg világszinten valuta háború folyik, nagyon fontos, hogy a mi valutánk kezelése az iparpolitikai érdekeit képviselje. Nem szabad, hogy túlságosan erős legyen az euró. Tudom, hogy a franciák ebben elszigeteltek eh, ebben a kérdésben, de a vállalatok azt mondják nekünk, hogy figyeljünk oda a monetáris politikára. Trisé úr monetáris politikája a válság elején 2007-2008-2009-ben független tanulmányok azt mutatta, hogy ez fél százalékos növekedési csökkenéshez vezetett, mivel ö, a, ö, a dollárhoz képest ö, nem volt megfelelő a valuta árfolyam. Nos, ami pedig a nemzetközi kereskedelmet illeti, ne legyünk naívak, figyeljünk oda a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság jelentésére ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Odi kollégának Christian Heller következik. Um, liebe Kollegen. Kedves kollégáim nagyon sokat elmondtak már az előttem szólók, úgyhogy általános megjegyzéseket nem fogok tenni, csak némi kiegészítést. Szeretném kicsit óvatosan meg megközelíteni az ipar politikát. Az iparpolitika sem Amerikában, sem Európában nem volt igazából sikeres az elmúlt évtizedekben úgyhogy meg kell nézni az jogszabályoskat, meg kell nézni az adóügyet. Hogyha az OCD számait megtekintjük, akkor látjuk ugyanakkor, hogy az e- Európai Unióban a legalacsonyabb az befektetés, az európai kutatásfejlesztés csökken, csökkenőben van, nálunk vannak a legmagasabb tőkeköltségek, és más olyan vonások is jelentkeznek, amelyek azt mutatják, hogy a hogy, hogy, hogy van öt különös olyan terület, amelyen, amelyen különösen koncentráltan kell működnünk. Tehát a jelentés is inkább az, arra kell, hogy koncentráljon, hogy mit fogunk tenni. Ugye ma beszélgettünk ma délután a Horizont 2020-ról, és ugyanakkor látjuk, hogy az innováció nem nem innováció mértéke nem emelkedik, és hát ez azt mutatja, hogy a parlamentnek nem nagyon jó az eredményessége, hiszen csak szabályozunk, szabályozunk, és a parlamentnek elvi kijelentést kellene tenni arról, hogy igen, az, a szabályozás tempóját és a túlszabályozást csökkenteni kell, ahelyett inkább a meglévő eszközöket kellene kihasználni. Most például azt, abban sem tudunk egyet érteni, hogy az ipart próbáljuk meg nagy és kis méretű vállalatok szempontjából tekinteni. Hogy egyelőre csak a KKV-kkel kapcsolatban van megfelelő definíciónk, de hogyha látjuk, hogy megnézzük, hogy milyen, milyen területen folyik a legnagyobb termelés, illetve hogy mi tudunk, milyen terület kedvéért tudunk leginkább valamit tenni, akkor látjuk, hogy ugye a nagy, nagy méretű vállalatokat nem nagyon tudjuk befolyásolni, hanem pontosan a közepes méretű vállalatoknál kellene, hogy valamit tegyünk, és valahogy ezt, ezt nem tudjuk megtenni, min, pedig ezt kellene megtenni, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy általánosságokban beszélünk. Ibner, preg. Köszönöm szépen, Hübner kolléganő. Köszönöm szépen. Nagyon sokan önök közül említették a versenyképesség problémáját, kérdését, hogyan lehet ezt növelni, hogyan lehet jobban fejleszteni az ipart. Azt hiszem, hogy elemeznünk kell a jelenlegi helyzetet, látnunk kell világosan, hogy melyek a másodlagos ágazatok, és mely ágazatokat kell eh, prioritásként kezelni. van, ahol mm, be kell, van, ahol be kell hozni a termékeket, van, vannak olyan ágazatok, amelyeket nem lehet fejleszteni, van, ahol versenyképesebbek lehetünk. Nagyon sok jogszabályt alkotunk, és azt látjuk, hogy az ipar pedig hanyatlik. Ez a probléma nem vagyunk mindig iparbarátok, sőt, inkább e, iparellenesek vagyunk. A különböző jogszabályok, amelyeket alkotunk, itt megalkotunk, azok sok esetben delokalizációhoz, tehát vállalatok kihelyezéséhez vezetnek. Szeretném azt is elmondani, szeretnék valami más is elmondani. Az a terül, azok a területek, tehát a földterületek, ahol ö, a gyárakat felépítik, e, egyre kevésbé, tehát a földtulajdon megváltozik, más kézbe kerül. A technológia, az innováció fontos. Nemrég volt egy mérnöki konferencia Lengyelországban, és beszéltek az energia kérdésről is, nevezetesen, hogy magmából fognak energiát ö, létrehozni. Azt hiszem, hogy ö, késlekedésben vagyunk az innováció területén. és hogyha kihalunk, hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani. Most pedig a bizottság képviselője következik. Uh, Köszönöm, elnök asszony. A bizottság gratulál az előadónak, Bütikó úrnak ezen nagyon kiegyensúlyozott és érdekes jelentéshez. Úgy gondolom, hogy nagyon jól tükrözi a jelentésében azt a helyes üzenetet, amit szerintünk a bizottság átadott, és ezt az európai társadalom és az európai polgárok is meghallgatták, az ipar jelentőségéről, miszerint az ipart egy ideig kicsit mellőztük, és úgy gondoljuk, hogy most már jókunk van arra, hogy az újraiparosítás útjára lépjünk mert szükségünk van arra, hogy az ipar megmaradjon, hogyha az Európai Uniót a jövőben meg akarjuk tartani. Három elemet szeretnék most megemlíteni. Az első pont, a politikai döntéshozattal ö, konzekvenciájára vonatkozik. Azt gondolom, hogy az európai politikai döntéshozatalnak konzekvensnek kell lennie a következő erőfeszítéseknek erre kell irányulniuk. Tehát itt, egy horizontális konzekvenciára gondolok a bizottsági politikák között, és úgy gondolom, hogy erre a múltban nem helyeztünk elég hangsúlyt. Vannak eszközeink, amelyel ezt lehet javítani, például a versenyképességi javítási eszköz, és a Egyesült Államokkal a szabadkereskedelmi megalapodásról szóló tárgyalási mandátumban ezt használjuk, valamint az különböző fitness csekkek és más és egyéb eszközeink is vannak erre. Másod, második kérdés, oda kell figyelnünk az energiaköltségeire. Versenyképesnek kell maradnunk, és ezért meg kell néznünk, hogy milyen elemek, elemei vannak ennek. Az energia elem nem az egyedüli, de új jelentőséget kap hiszen globálisan az energia ár nem ö, könnyíti meg az európai újraiparosítást, és ezért erőfeszítést kell tenni arra, hogy elmélyítsük azt a folyamatot, amely az ipari termelés erőforrás hatékonyságán és energiahatékonyságán javít, mind a, ö, mind a feldolgozóiparban, mind például az építőiparban és más töreleteken. Harmadik kérdés, amit rendkívül fontosnak tartok, a dél-európai kérdés. Nos, azt gondolom, hogy egy kell, meg kell állnunk, és le kell állnunk, és vissza kell néznünk, megnézni, hogy a belső piacra és az euróra milyen kihatásai vannak ebben általában. Több törésvonalat már azonosítottunk, és egyértelmű, hogy a pénzügyi piacoknál ez így van, ahol a pénzügyi feltételek mindenhol nagyon nehezek, de azt is meg kell néznünk, hogy mi történik a belső piaccal, mennyire ö, hangsúlyozták vagy befolyásolták az eddig is azonosított egyenlőtlenségek és egyensúly hiányok, vagy mennyiben tudjuk ezen egyensúly hiányoknak köszönhetően megmagyarázni azt, hogy miért tart olyan sokáig, hogy a gazdasági fellendüléshez visszatérhessünk. Az Egyesült Államokban 300 ezer munkahelyet hoztak létre a feldolgozóiparban az elmúlt években, Európában még továbbra is csökken ezen munkahelyeknek a száma. Meg kell értenünk ennek az okát, és mélyre menően kell ezt elemezni. Azt gondolom, hogy további fellépésre lesz ezen a területen szükség valamikor, de egyelőre még egyszer szeretnék gratulálni Bütikőfer úrnak ezen kiváló jelentését. Köszönöm. Béne. Rendben van. Most pedig Bütikofer úrnak adom vissza a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Minden kollégának és a bizottság képviselőjének is köszönöm a megjegyzéseket, kommentárokat. Biztos vagyok benne, hogy nem csak egy nagyon fontos, hanem nagyon érdekes vita elébe is nézünk. Először is még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, ami ebben az egész vitában számomra a legfontosabb. És hálás vagyok, hogy többen szintén aláhúzták ezt, tehát egységes, közös, európai úton kell haladnunk, nem csak a szabályozási kompetencia miatt, nem erről van szó. Arról van szó, hogy legyen egy közös, közös álláspont, egy közös vélemény arról, hogy, hogy milyen feladatunk vannak. A koherencia itt a döntő szó, tehát az, hogy horizontálisan is, és a különböző területek között is elinduljon a munka, és hogy mindezzel kapcsolatban egy közös felfogás alakuljon ki, és egy közös európai mód, módon tudjunk, eh, eh, ezt, tudjunk ezeket a problémákat kezelni. Hiszen a világ nem vár ránk, nem vár addig, amíg mi valahogy megegyezünk egymással a saját kis belső vitáinkban. Megnézzük Kínát, megnézzük Koreát vagy Japánt, energikusan, igyekezettel dolgoznak azon, hogy az iparukat modernizálják. És nem nem keskeny nyomtávon, nyomvonalon haladnak, átfogó programokat készítenek. Japánban ugye annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kevés pénzük van, és nagyon kevés az nyersanyaguk, most pont az energiahatékonysága kapcsolatban tesznek nagy lépéseket. Igen? Éler úr, úgy gondolom, hogy leegyszerűsíti a problémát. Kicsit jobban megnéztem az ottani helyzetet, és valóban tiszteletre méltó az, hogy a japán kormány és gazdaság hogy működik együtt, és hogy próbál megfelelni a jelenlegi kihívásoknak. Az ipari versenytársainkat nem becsülhetjük le, az soha nem, az soha nem vezet semmi óra. És még egyszer hadd hangsúlyozzam, a bizottság címként meghatározta ezt a célt, a kommunikáció célját, és ebben az az egyik fontos vonás, hogy a GDP 20%-át kell, hogy kitegye az ipari termelés. Ez valóban támogatandó és jó cél. És igazából nem is értem, amikor néhány kolléga azt mondja, hogy a, az Európán belüli versenyt csökkenteni kellene. Ezt nem értem. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy nem akarjuk elmélyíteni a belső piacot? Mert hogyha ez lenne az üzenetünk, az tévútra vezetne minket. Az nem lenne helyes. Aztán persze önkritikusak kell, hogy legyünk, be kell ismerni a hibánkat, illetve meg kell nézni, hogy milyen hibák vezettek ehhez a helyzethez, elismerem. Ebben a jelentésben ez nincs benne, nem készítettem, nem készítettem a válságról elemzést, különben 5000 oldalas jelentést kellett volna írnom. De a, a múltbeli hibák ellenére azért el kell ismernünk azt, hogy a Bloomberg Innovációs Indexében a tíz legjobb ország között azért mégiscsak hat európai ország. Tehát nemzetközi viszonylatban mégiscsak jól állunk innováció szempontjából, nagyon jó potenciálokkal rendelkezünk, és erre építhetünk is majd az iparpolitikánk belül. Úgyhogy nem lenne az hely, helyes, hogyha az utóbbi évek fejlődését tagadnánk. Talán azt kéne pontosan megnézni, hogy ezek honnan származnak, hogy milyen jó példákat tudunk találni, amelyik, a, a, amelyek sikerekre vetettek. Svédország, Dánia, Finnország, Ausztria, Németország, hol vannak ezek a jó példák? Tehát a mutatók által is bebizonyított példákból kell tanulnunk. És ez is, ez is hozzátartozik az európai iparpolitikához, hogy nem, ne, csak, ne barikádozzuk el magunkat nemzetközi szempontból, viszont nézzük meg, hogy hol vannak az erősségeink. Elnök asszony, be is fejezhetem mert látom, hogy kopogna, de nagyon sok pont, pontot megemlítenék, hiszen még a feléig se jutottam el a válaszoknak, hát akkor kérem, hogy vállalja a felelősséget azért, hogy ezeket nem tudtam mind megválaszolni. Bebénem. Rendben van. Elnézést kérek a kollégáktól de a kollégák majd a módosítókkal fogják kimondani a véleményüket, amelyeket július 19-e 12 óra péntekig lehet beterjeszteni. Most pedig a 2014-es évi költségvetés tervezetről lesz szó. Ismételten Bütikofer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kollégáim! Ez a jövő évi költségvetésről szóló napirend. Tehát a bizottság június 26-án készített el egy költségvetés tervezeten. A kiadások javasolt szintje a jelenlegi több éves keretet tükrözi, illetve az, elő, illetve az programtervezeteket, amelyeket márciusban készítettek el. Általában véve ez az új jövőévi költségvetés egy évenkénti csökkenéssel él a kötelezettségvállalási előirányzatok irányában, a 2013-as költségvetés minden fejezetére tekintve ezek, ez, ez, e, ez alól egyedül az 1A fejezet a kivétel. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy az 1A-ban tapasztalt emelkedést felszívják a nagy infrastruktúrális projektek, és az európai hálózat csatlakoztatási eszköz. Az alfejezet fennmaradó része a nagy, három nagy infrastruktúrális projekt hez képesti megmaradt rész is évente egy milliárddal fog növekedni. Úgyhogy néhány kollégák, kollégám véleményét tükröztvén, és azt szorgalmaznám, hogy az információ mennyire fontos. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés, a jövő e, évi költségvetés nem megfelelő helyekre teszi a pénzt. A bizottság a fiatalok e, munkanélkülisége ellen e, hozzandó intézkedések, a frontloading intézkedéseket, illetve a KKV-k finanszírozását támogató COSME eszközt támogatja viszont. Kicsit komplikált ez az egész költségvetés, mert az alfejezetek nem felelnek meg minden, tekint, minden esetben a tavalyi év alfejezeteihez, ugyanis vannak újak, és az új költségvetési sorokkal kapcsolatban még nincs minden részlet a helyén. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még szükség van további tisztázásra, fel kell szólítanunk a bizottságot arra, hogy ezeket a tisztázásokat, illetve a részletesebb javaslatokat minél előbb készítse el, és precízebben definiálja az új költségvetési sorokat. Például jelenleg a jelenleg rendelkezésre álló számok alapján még nem lehet látni, hogy a Horizont 2020-as kezdeményezésen belül a GDI programra mennyi pénz fog majd jutni. Kifizetések az elmúlt két év során nagyon nehéz volt elfogadható szintet elérni a kifizetési előirányzatok tekintetében, amely az Európai Unió megfelelő finanszírozását és adminisztrációját így veszélyezteti. Remélhetőleg a 2013-as szinteket engedélyezni fogják ebben az évben is. Most 2012-es szintre esnek ezek a kötelezettségvállalások, amely nem biztos, hogy megfelel az igényeknek. Én néhány ponthoz terjesztek csak be további javaslatokat. Először is, ha a tanács tovább kívánja nyírbálni, mondjuk még nem tudjuk, hogy kívánja-e, mert a koreper majd július 18-án fog dönteni írásban, és, és a szavazás pedig az ECOFIN-ban július 25-én e, ejtik majd meg, de hogyha további csökkentéssel akar élni a tanács, akkor azt fogom javasolni, hogy legalább a bizottság javaslatát állítsuk vissza azok, azokra a költségvetési sorokra való tekintettel az 1A fejezetben, amelyek a mi szakbizottságunk felelősségeire vonatkoznak. Aztán javasolni fogom, hogy a frontloadingot a Horizont 2020-as tekintetében emeljék meg, van bizonyos frontloading már is, de arra ez nem lesz elég, hogy az e- előző összegek, illetve az előreláthatóan szükséges kiadások közötti szakasz, szakadékot bezárják. Ugyanígy a COSME programmal kapcsolatban a COSME-t 20%-kal csökkentették, most a frontloading ezt a 20%-ot körülbelül felére fogja csökkenteni, tehát még mindig 10%-os hiány van. Ez még mindig nem lesz elég véleményünk szerint arra, hogy az igényeket kielégítsük, úgyhogy arra azt javaslom, hogy további frontloading eszközével ezt, is, ezt a szakadékot is zárják be. A KKV eszközre 2,7 milliót ö, ö, milliárdot ö, ö, különítettek el a 7 éves időszakra. Az intelligens energia Európában pedig egy korábbi program, amelyet most tovább visznek. Úgy gondolom, hogy mind a kettőnek, mind a kettő számára külön saját költségvetési sort kellene kialakítani. A kísérleti projektek és előkészítő intézkedések kapcsán összesen hét javaslat érkezett kollégáimtól. Sajnos a bizottság ezeknek a javaslatoknak az értékelését még nem tudta elküldeni nekünk. Állítólag holnap fognak megérkezni ezek az értékelések. Ugye mivel gyakorlat az, hogy a bizottság értékelését először el szoktuk olvasni, és csak utána nyilatkozunk, ezért jelenleg még nem tudok arról nyilatkozni, hogy ezeket a javaslatokat fönn fogjuk-e tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rubik kollega. Köszönöm szépen, köszönöm Bütikófer úrnak is ezt a bevezetőt. Nagyon nehéz programról van szó. Természetesen, amikor a költségvetés 2017-től 2007-től 13-ig tartó MFF-et, vagy a, aztán meg eddig a következőt nézzük meg, látjuk, hogy 3,5%-kal csökkentette a ö, tanács a kiadásokat, ö, jelentős csökkentés ez. Az egyes tagállamokban ez nem működik és az jelenlegi költségvetés tervezetet is kritikusan szemlélik. A horizont emelkedését illetően ugye, ha megkérdezzük, hogy mennyivel nőnek majd a szükséges kiadások, akkor nem nagyon jelentős ez, a, ez az megelem, megemelés, hiszen majdnem 3 milliárdot vettek el, és most csak 2 milliárdot adtak vissza. Persze az legalábbis pozitívnak tartandó, hogy a frontloading kezdeményezés, a Horizont, az Erasmus és a Kozme szempontjából legalább bizonyos kis összegekkel hozzájárul a, a javításhoz. Így legalább az a kozme, a Horizont és a és az befektetési alapoknál a, a kockázatokat egy kicsit csökkenteni fogja, valamint az EBB-nek is megemli, megemelték egy további 10 milliárddal a rendelkezésére álló összeget, és a, ebből egy milliárddal több jut majd az különböző célokra, különösen a KKV-k számára nyújtató, nyújtandó hiteleket kell itt hangsúlyozni, egy millió KKV fog profitálni ebből az intézkedésből. Például, ha 10 ezer eurós garanciát kap egy KKV, akkor az már jelentősen növelni fogja tudni a foglalkoztatási képességeit. Ugyanakkor az exportfinanszírozást is át kellene gondolni, a különböző garanciákat ugyanakkor meg kell teremteni annak, érdekében, hogy az KKV-k ne saját tőkével kell, hogy nekivágjanak a feladatoknak. A koz, kozmével kapcsolatban tudom, hogy az előre láthatólag rendelkezésre álló összegek nem lesznek elegendőek, és nagyon hangsúlyoznunk kell azt, hogy Mennyire szükség van erre a programra annak érdekében, hogy a, hogy a KKV-k tovább, folytat, tovább folytathassák a tevékenységüket, úgyhogy ezt én is hangsúlyozni szeretném, és sok szerencsét kívánok a jelentéstevőknek a tárgyalásokhoz. Köszönöm, Éler kolléga. Nagyon röviden fogok én is szólni a Horizont 2020-ról szóló jelentés kapcsán is fontos ez a vita. Először is a számok. Ugye a bizottság kiosztotta ezt a dokumentumot a parlamentnek, itt a Horizont 2020-asnak a 20%-os csökkentéséről van szó, ez nagyon nagy hiba, e, e, és ez egyszerűen politikai hazugság, egyszerűen amikor a, az legutolsó költségvetési kerül, keretről beszélünk, akkor ö, ott ö, a 2011-es árakra alapoztuk az övegeket, az összegeket, és egy 2013-as összeg, ami 59 milliárd volt, utána 2000 utána a jelenlegi összeg 77-ről 70 milliárdra csökken, akkor ez, ez, ez, ez egyszerűen egy 17%-os csökkenés mutat. Ezért a bizottság képviselőjét megkérdezném erről, megkérném, hogy ö, nyilatkozzon hogy hogy lehet az, hogy 2014-es költségvetés, ez a 2013 költségvetési szintje alá fog esni? Ilyen még soha nem történt meg. Különösen akkor döbbent ez engem meg, amikor pontosan az újraiparosításról van szó. A Horizon jelenleg a horizon jelenleg nem tartozik az ugalmassági lehetőségek alá, és egyszerűen gazdaságilag teljesen őrültségnek tartom, hogy pontosan az innovációba, fekte, innovációba tett befektetéseket csökkentjük, hogyha az elmúlt években erre volt elég pénz, akkor hogy lehet, hogy most pontosan ebben a helyzetben ö, csökkent tettünk. Ez egy, egyszerűen egy, egy alapvető konjunktúr politikai kérdés, és az európai ipar felé tett nagyon fontos jelzés is, tehát ez egyszerűen elfogadhatatlan. Aztán a költségvetésbe visszafolyó összegekről. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogy a horizontból az a 4 millió, amit kivettünk, az vissza is térjen a horizontba, a tárgyalások során, a horizontról szóló tárgyalások során ez alapvető kérdés volt, alapvető követelmény volt, hogy ami egy eszközből visszafolyik, az ugyanabban az eszközből befolyjon be. Most legalább azt elértük, hogy hogy ne, hogy az a, az a gyakorlat megtört, megszűnjön, hogy ezeket az eszközökből elvolt pénzeket egyszerűen csak az általános költségvetésbe folyósítsák vissza, hiszen ez, ez nevetséges gyakorlat volt. Hogyha a, az ilyen speciális eszközökből elvonunk valamit, akkor azt nem lehet az általános költségvetésbe visszavonni, ez egyszerűen fals retorika. Rendben van, és most megadom a szót a jelentéstevőnek. Rübig auch, als auch Herrn Ehler. Köszönöm szépen Rübig és Éler kollégáknak a megjegyzéseit. A költségvetést nem tudjuk úgy elfogadni a parlamentben, hogy ha olyan elemei vannak, amelyeket nem tudunk elfogadni, olyan helyek vannak, ahol egyszerűen nincsen megfelelő összegek, és hogyha egy negatív tendenciát erősít a költségvetés. Hogyha összehasonlítjuk a számokat, az a hetes kutatási keret 2013-ban 10 milliárdot kapott, a Horizont 2020 2010-ben, 2014-ben 8,8-at fog kapni. Hogyha még a 2000, milliós frontloadingot is oda hozzáadjuk, akkor még mindig nem elég és hogyha a mázsok, az 1A alatti mázsokat, ami kb. 150 millió, és hogyha a rugalmassági eszközöket is mind hozzáadom, még mindig nem érjük el a korábbi státuszkót? Úgyhogy, hát, én csak támogatni tudom, amit kollégáim elmondtak. Most az a kérdés, hogy szakbizottságunk talál-e olyan eszközöket, olyan ö, eszközöket, amelyek, am, amelyeken keresztül nem csak igaz, hogy jogosan, de panaszt tesz ez ellen, hanem valamiféle politikai konzekvenciát is le tud ebből vonni. E, eddig erre nem volt elég bátorságunk. Természetesen figyelembe fogom venni az előbb hallott véleményeket. Köszönöm szépen, emlékeztetem a kollégákat, hogy a módosítókat beterjeszthetik augusztus 20-áig, ez egy keddi nap, 12 óráig. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, az ODI jelentésre az Európai Védelmi Technológiai Ipari Bázisról. A következő napirendi pontot, pontot azonban ma délután fogjuk megvitatni majd a mészei látogatások után. Köszönöm, hogy Hibner kollega ebbe beleegyezett, most pedig Odi kollega kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Egyelőre nincsen anyagunk, ez egy eszmecsere egy olyan véleményről, amely az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázisról fog szólni. Ezen jelentés valamennyire specifikus, hiszen az 50-es cikkben a Védelmi Szakbizottság elé került, és a kérdés az, hogy az Európai Tanács ülése előtt, amelyet Van Rompuy elnök úr úgy döntött, hogy decemberre fog összehívni az európai védelem kérdésében hogyan tudunk felkészülni. Tehát egy eléggé specifikus jelentés, nem saját kezdeményezésű jelentésről van szó, tehát ez egy olyan jelentés, amelyben kimondjuk, hogy a parlamentnek mi a véleménye az állam és kormányfők felé, akik a saját tagállamaikat vezetik. Nos, az IMCO-ban a véleménnyel foglalkozunk, és nagyon szoros a határidő, hiszen az eszmecserénk után egyeztetni fogunk az egyes frakciók előadóival, és a jelentés tervezetet a fordításra benyújtom, és szeptember elején fogunk erről beszélni, és valószínű, hogy Szeptember végén, október elején fogunk szakbizottságban szavazni, november pedig a plenárison. Én azt javaslom, hogy a külpolitikai tanulmányt, amely ezen bázissal foglalkozik, mindenképpen pontként kell használni, mert ez kiválónak tűnik számomra, és megerősített információk alapján az Európai Bizottság, de biztos erről még majd ő is fog szólni, július 25-e körül fog kiadni egy közleményt erről az ágazatról ami az európai védelmi ö, ipart illeti, ez 350 milliárd eurót képvisel világszinten. Az Egyesült Államok beli ö, vállalatok ö, piaci részesedése körülbelül 50%-os, az európai vállalatoké pedig 20% a világpiacból. A felmerülő kérdések a következők. Az európai kereslet megfelelő volumenű-e ahhoz, hogy egy ilyen védelmi ipart ellátson, és a kínálat megfelele a keresletnek, megfelelő az innovációs kapacitás azért, hogy a kínálat kövesse a keresletet, és jó lenne esetleg, hogyha egy független európai felügyeleti hatóságot létrehoznánk ezen piacra vonatkozóan. Foglalkoznunk kell az érintettekkel, a gazdasági szereplőkkel, egyebek között a nemzetközi szereplőkkel, és talán meg kell erősíteni a nagy védelmi rendszerek kidolgozását, amelyek egyelőre csak azon iparcsoportok számára hozzáférhetőek, amelyek képesek bizonyos kockázatokat és ennyire bonyolult műveleteket kezelni. Tehát megfelelő és nagyon magas szintű mérnöki kompetenciával rendelkeznek, ezen kívül pénzügyi és kereskedelmi szaktudással is rendelkeznek, és a világszintű piacokat megfelelően ismerik. Egyelőre az EU-n belül csak néhány ilyen vállalat van. EADS, Thales, BAE System, Finne Mechanica, körülöttük pedig vannak alvállalkozók vagy társvállalkozók, amelyek már inkább kis és középvállalatok, és így tehát az elektronika, az a szárazföldi kommunikációs hagyományos kommunikáció és egyéb területeken. Nos, ezen bevezetés után, elnök asszony, azt szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni szerződés következtében a katonai szolidaritás minden tagállam között megvan azért, hogy megvédjük az európai területet. Ez a katonai szolidaritás védelem az ötös cikkhez hasonlítható, amely a NATO szerződésének az ötös cikkében található. És a történelem során azt láttuk, hogy amikor egy fél meg akar szállni egy területet, akkor nagyon fontos volt mindig, hogy a katonai védelmi rendszereket is megszállják. Nos, tudván, hogy mennyire összetett a mai világ, fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan szervezzük meg ezt a feladatot, és milyen alapokra helyezzük a védelmi ipari bázist, és hogyan fogjuk a finanszírozást megszervezni azért, hogy a világon a legjobbak legyünk, egyebek között a tudományos technológia területén, amely a védelmet szolgálja, és a duális anyagok területén is, tehát a kettős polgári és katonai felhasználású termékek területén is. Ami pedig a finanszírozás kérdését illeti. Azt láthatjuk, hogy jelenleg a nehezen megszületett politikai megalapodás után az MFF-fel kapcsolatban egyelőre sehova sem tudunk lépni. Ugyanakkor van egy politikai megállapodás a felülvizsgálati záradékról 2016-ban, ezért azt gondolom, hogy ha sikerül a többséget kialakítani ezen kérdéssel kapcsolatban, akkor a 2014-es választások során ezt is választási témaként kell felvetni. Aztán az új Európai Bizottsági Elnök kell. Talán lehet, hogy addigra már az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, ez a világ második legnagyobb hadserege, tehát talán új politikai helyzet lesz, ami miatt felül kell vizsgálni, és újban meg kell vizsgálni ezt a ö, mostani helyzetet a most kialakítandó anyagok alapján, és felvetni azt a kérdést, hogy ezen védelmi ipari bázis kialakítása a politikai döntéshozók figyelmét felkelti-e, és a többséget megnyerhetjük -e ennek az európai védelempolitikának főszerepet kell ebben adni, és meg kell nézni a különböző finanszírozási kérdéseket. Tehát nagyon fontos, hogy közös erőforrásokat használjunk azért, hogy az európaiak tudományos, technológiai és területen világelsők maradhassanak, és közben a katonai bázisainkat megvédhessük. Elnök asszony, ennyit akartam elmondani, köszönöm, hogyha a frakciók elmondják a véleményüket erről a megközelítésről, ami csak a katonai aspektusokat, védelmi, biztonsági kérdéseket illeti, azt a Védelmi Szakbizottság fogja megvitatni, a mi szakbizottságunk pedig megosztottuk a munkánkat. A mi szakbizottságunk tehát inkább azzal foglalkozik, hogy a tudományos, kutatási, technológiai aspektusokat és ipari aspektusokat megvizsgálja, és valamennyire az energetikaiakat is köszönöm. Köszönöm szépen, gyerek kollega. Gyerek kollega. Köszönöm szépen. A következőket szeretném elmondani. Meg kell pontosan határozni, hogy mik is a e, célkitűzéseink. Lehet, hogy lehetséges egy e, közös védelmi ipari bázist létrehozni, de azért még mm, nagyon távol állunk ettől. A nemzeti rendszerek védik, és a, nem, és a nemzeti jogszabályok, a törvények. Éppen ezért hermetikusak teljes mértékben, mm, nem, engedik a, nem engednek a rendszereken át semmi mást. A második probléma az az örökségünk, a védelmi ipar a két ellentétes tábor, tehát a Varsói Szerződés volt ugye egyrészt, és egy teljesen más realitás a másik oldalon, tehát ezeket kell valahogy összeegyezteni. Még mindig nagyon sok a különbség közöttünk, tehát mind a technológia, mind pedig az alkalmazott normák szintjén. Éppen ezért akkor, amikor a normákról beszélünk, együttműködésre van szükség. Vegyük például a muníciót példaként közelíteni kellene a jogszabályokat ezeken a, ezen a területen szintén. A normáknak közöseknek kell lenni. Ami más témákat illet, szintén vannak eltérések, ami nagyon hasznos lehetne, véleményem szerint, az, az lenne, hogy egyfajta szinergiát alakítsunk ki, hogy a közös alapot találjuk meg, és még akkor is, hogyha 20%-a ennek a 350 milliárdnak egy jó induló, kiinduló pont a, repülé, a repülőiparban, a védelmi iparban, például a tankok és más járművekre vonatkoztatva, vagy páncélos, páncélos járművekre vonatkozóan. Igen, ezek, ezekről is mindenképpen elmélyültebben kell eszmét cserélni, és holnap lesz egy találkozó, ha nem tévedek. Odi úr megszervezte az ö, munkáját. Büdikofer úr. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy fontos saját kezdeményezésű jelentés, amelyet Gáler úr, Gáler kolléga ír, de nem tudom, hogy tulajdonképpen milyen irányt szeretne majd venni ez a jelentés. Gáller kolléga még nem mondta ezt el, úgyhogy most inkább csak találgatni tudok. Majd, ha holnap lesz egy holn, árnyékjelentést jövő ülés, akkor tudjuk majd kicsit jobban, jobb, tudunk majd képet alkotni arról, hogy merre megy a jelentés. Az említett problémák ugyanakkor ősrégiek. A képességek hiánya és a CSTP probléma a NATO előtt is már legalább 15 éve teljesen világos, a koszovói háború és a libiai műveletek egyaránt bebizonyították ezt. És véleményem szerint főként abban áll a probléma, hogy a tagállamok a nemzeti védelmi iparok anakronizmusát nem akarják elengedni, ehhez ragaszkodnak. Túlkapacitás van, korrupció van, és egyszerűen nemzeti, szűk nemzeti perspektívákból kiindulva gondolkodnak. A pénzzel nincs semmi gond, de az a pénz, amit ebben a szektorban kiadunk, sokkal hatékonyabban lenne elkölthető, hogyha megváltoztatnánk a perspektíváinkat. Sajnos nem látom egyelőre, hogy ezt hol lehetne, hogy lehetne megváltoztatni. Most látjuk, hogy a pooling and sharing, az összeadás és megosztás témájában beadott 300 hogy a 300 millióból talán 11-est adnak ki értelmes célokra a 46-os cikket megtekintve azt látjuk, hogy a tagállamok garantálják azt, hogy a nemzeti na, a tagállamoknak garantáljuk, hogy nemzetbiztonsági célokból, vagy nemzetbiztonsági indokok állításával tulajdonképpen azt csinálnak, amely, amit akarnak a saját nemzeti ö, védelmi iparukon belül. Nagyon nehéz lesz ezeket a különbségeket áthidalni. Ö, nagyon várom Gáler kolléga javaslatait, mert tudom, hogy ö, meg is égethetjük magunkat ezzel a problémával, de ö, hogyha meg tudjuk megprób- meg, meg, el tudjuk érni azt, hogy ne, ne csak egy kicsit itt ö, ö, javítsunk rajta, vagy egy kicsit ott köszörüljünk a dolgon, hanem egy új horizontot teremtő dokumentumot ö, tudunk kérni, készíteni, akkor jó, de hogyha nem, akkor sem értem az egésznek. Szanovszki kollega. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom ahhoz, amit Odi úr elmondott. Két évvel ezelőtt én voltam a jelentéstevő, pontosan a védelmi iparra vonatkozólag, és a két év alatt hát ráébredtem arra, hogy mennyire bonyolult ez a rendszer, a védelem és a, ö, az ipar, ez nem egy nyitott piac, ez egy teljesen mm, specifikus piac, és a nemzeti jogszabályok, eljárások hatáskörébe tartozik, de ez egy hatalmas iparág, amelyet ez a téma jelent. Na most észszerű megoldásokra van szükség, a védelmi ipar irányítását illetően. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult téma, és a különböző tagállamok nagyon különböző állásponton állnak. Azt hiszem, hogy ez az eszmecsere nagyon jelentős. Természetesen fel kell tenni azt a kérdést, hogy hogyan cselekedjünk, hogyan járjunk el ebben a ezen a területen. A kutatás szerepe azt hiszem, hogy kulcsfontosságú, ugyanis az védelmi iparban nagyon fontos a fejlődés, a kutatás, a tudomány egyfajta kapcsot jelenthet ezen a nagyon is fragmentált piacon. Egyet egyetértek Oddi úrral, sőt már két évvel ezelőtt is beszéltünk erről a témáról. Nagyon-nagyon nehéz ez az eszmecsere, de teljes mértékben szeretnék hozzájárulni a vitához a saját gondolataimmal is. Elnök asszony, Heller kollega. Ez war ja ein bisschen die Frage formuliert werden, wie geht Thema an, oder? Fel kell tennünk a kérdést, hogy hogy közelítjük meg ezt a témát, illetve elképzeljük, hogy mit szeretne Gáler úr tenni. Lehet, hogy folytatni fogjuk azt, amit eddig tettünk, az Európai Unió katonai képességeit, polgári katonai képességét fölmérhetnénk, de a Galtieri jelentés ezt már megtette, ott a közös védelmi és biztonsági politikáról van szó. Én úgy gondolom, hogy, a, hogy az frakciókon áthidódaló módon az, módon az volt a vélemény, hogy a, nem reális a nemzeti dilemmákat európai módon megpróbálni megoldani, mert nincsenek meg rá az eszközeink. De tulajdonképpen a belső piac megvalósítása lenne ezen a területen is a megoldás. És az európai képességekre kellene koncentrálnunk, nem az nem nemzeti képességekre, hiszen európai parlamentként ezt tudjuk megtenni az európai védelmi és biztonsági politikával kapcsolatban bizonyos képességeket tudunk tárgyalni, például a kommunikációs, integrációs kérdések területén, amelyek műveleti szempontból is fontosak az európai politika szempontjából is, illetve az európai belső piac megteremtése ezen a téren való megteremtése szempontjából is. Tehát, hogyha a, ugyanaz, ugyanazt a ugyanazt a szintet próbáljuk megteremteni struktúrális szempontból, akkor lehet, hogy meg tudjuk teremteni az integrációt, de azt nem tudjuk de az nem lenne helyes, hogyha most akkor a nemzeti rendszerek kell meg próbálhatnám, megpróbálnánk azt elítetni, hogy túl majd lesz egy európai lehetőség is a finanszírozásra. Köszönöm szépen. Odi kollega. Öné a szó. Szé Odi. Odi képviselő. Avevamo tentato di saltare la commissione. Igen, ki akartuk hagyni a bizottságot? A bizottság képviselője. Itt van valaki a bizottság részéről? Igen, igen, akkor röviden kérem. Röviden, szeretném megerősíteni, ami a következő esedékes közleményről elhangzott, amit a bizottság most készít elő. Ez így van, és ezt a közleményt vagy 24-én, vagy 25-én fogják most júliusban elfogadni, tehát folyamatban van a munka, és erről az anyagról a litván elnökség alatt a nem hivatalos miniszteri találkozón fognak beszélni. Szeretném a második jelentésre is felhívni a figyelmüket, amelyet a külügyi szolgálat készít, amely valamikor szeptember végén, október elején kerül közzé, és konkrétan a kapacitás kérdésével és a KKVP-vel foglalkozik, és ez a két jelentés egyfajta egységet képez, egymást kiegészíti, és így közösen hozzájárul az Európai Tanács üléséhez decemberben. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Odi kollega. Köszönöm, elnök asszony. Ez az eszmecsere is mutatja, hogy mennyire összetett ez a kérdéskör. Azt gondolom, hogy ha politikai olvasatát akarjuk adni a 21. századnak, akkor mindenki jól látja, hogy ez már egészen más, mint a 20. századi volt. Feljegyeztem a képviselők aggáját a nemzeti kérdésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Valójában, ami a katonai kérdéseket illeti, a rendkívül nemzeti szintű szervezeti szintről elléptünk. Az állam és kormányfőknek decemberben az eszmecserében arról kell dönteniük, hogy európai szintre emelik-e ezt, vagy sem. Az én javaslatom az, hogy ez egy ilyen megközelítés tükröző anyag legyen az egyes opciókról, és hogy a parlament véleménye ismeretessé váljon, és ezt átadják az állam és kormányfőknek, természetesen a Védelmi Szakbizottság beli barátainkkal közösen. És utána politikai vitát indítsunk a az európai választások során, azért, hogy a polgárok utána a szavazatukkal leadják a voksukat és hogy így tudjunk előrelépni. De az biztos, hogy nem lehet azt tervezni, hogy a védelem, a területvédelme és integritása és az európai földrajzi adottságok a 21. században nem közelíthetőek meg ugyanúgy, mint abban az átmeneti időszakban, amelyben jelenleg vagyunk. Ezt a kérdést tették fel. Nos, ezt sem 2013-ban, sem 2014-ben nem fogjuk tudni megoldani. Ez egy hosszú távú, nagyon is hosszú távú kérdés. Ha az állam és kormányfők együtt úgy döntenek, hogy valamit tesznek az Egyesült Királysággal vagy nélküle, hiszen az Egyesült Királyság a világ második legnagyobb hadserege, és rendkívül fontos kérdés az, hogy kilépe a földrajzi szolidaritási térségből és a Lisszaboni szerződésből az Egyesült Királyság az Európai Unió katonai kapacitása szempontjából. Tehát mi az Európai Uniós térség, és hiszen mi képviseljük az európai polgárokat, ezt a kérdést fel kell tenni. Ami pedig a 346-os cikket illeti, nem tudom, hogy ezt meg lehet-e változtatni. Nos, mi nem föderáció vagyunk, hanem unió, államok uniója, tehát a szövetségi államok mindig azt teszik, amit akarnak, az egyes tagállamok kiléphetnek az EU-ból, egyes vállalatokat államosíthatnak, de ez az egész világon így van nemzeti biztonsági okokból egyes tagállamok mindig dönthetnek arról, amit lépni akarnak. Általában véve viszont, hogyha a biztonsági és védelmi feltételeket nézzük meg, a kérdés az, hogy van-e válasz, van-e járható európai út, erre a kérdésre próbálunk választ adni. Holnap az árnyék jelentéstevőkkel az ülésen, akik ott lesznek, még nem lesz írásos anyagunk, Megint csak elmélyítjük ezt az eszmecserét. Én nagyon sok anyagot próbálok összegyűjteni, és utána majd beadok egy jelentéstervezetet fordításra, és utána meglátjuk, hogy Galer képviselővel hogyan tudunk kompromisszumokat kialakítani arról az üzenetről, amit az állam és kormányfők felé akarunk elküldeni. Köszönöm szépen! Köszönöm Odi kollégának. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy, hogy a, jelent, a módosítók beteljesztésének határideje szeptember másodika. a Kále kollega. Technikai javaslatom lenne, hogyha majd a hogyha most szeretnénk még folytatni a munkát tolmácsolással együtt, akkor azt javasolnám, hogy a Horizont 2020-ról szóló jelentést halasszuk el. Egyszerűen nevetséges, hogy mennyire lehetetlen a helyzet. Hármasban nem lehet így egy ilyen nagyon fontos álláspontot elfogadni. Én arra gondolom, hogy talán inkább szeptemberre kéne használ, hat, halasztani a horizont jelentés megtárgyalását, hiszen a, a tolmácsok még talán 5 percet tudnak maradni, hát ez nem komoly így, nem lehet, nem lehet megfelelő információt adni egymásnak a kollégákkal. Szerintem ez így felvállalhatatlan. Először is Heller kollega javaslata teljes mértékben egy bölcs javaslat, hogy szeptemberben legyen az eszmecsere, mert most nincs időnk. Köszönöm, elnök asszony. Nem, nincs semmiféle ellenvetésem sem eh, Heller kollega javaslatával kapcsolatosan. Ma egy gyors eh, eh, briefinget lehetett volna elképzelni, és aztán szeptemberben szavazni a mi szakbizottságunkban, de nincs elemetés sem Heller új javaslatával kapcsolatosan. Rendben van. Akkor majd az titkársággal megnézzük, hogy mikor lehetne egy briefinget megszervezni. Szeretném a hibámat kiamítani, ugyanis nem a módosítókat lehet benyújtani szeptember másodikáig, hanem akkor lesz az eszmecsere az ODI jelentés tervezetről. Még nem határoztuk meg a módosítók benyújtásának határidejét. A koordinátorok ülésével kapcsolatosan, ugye, amely tegnap ö, volt, megegyeztek a koordinátorok a delegált aktusoktól, felhatalmazáson alapuló aktusokkal kapcsolatosan hét képviselőnek volt ellenvetése, és ez azt jelenti, hogy az ITRE bizottságban el lehet indítani egy jogi aktust, egy delegált aktust. Aztán azt is el szeretném mondani, hogy a Kopernikus programot az SND kapta meg, és lesz egy szóbeli kérdés is. Tehát ezek a főbb következtetései a koordinátorok ülésének és 15 órakor folytatjuk az ülést. Itt lesznek a litván miniszterek ismételten, aztán a biztos asszony is, Krusz asszony is jelen lesz. Köszönöm.